Check hat das Floor, hatte Floor vor fünf, äh, zwei Minuten. Okay. Thank you. Thank you, Chair. I will try to get your attention for two minutes for the... Kedves kollégák, Koszovóval eh, kapcsolatos eh, témáról van szó. A koszovai állampolgárok számára nagyon fontos, ezt tudom, hogy nem annyira fontos, vagy nem annyira érdekes ez önöknek, mint Frank-Walter Steinmeiert meghallgatni, de a koszovaiaknak nagyon fontos ez a stabilizációs rásulási megállapodás, ez egy eh, az Európai Unió és Koszovó közötti első szerződéses viszony, eznek a politikai párbeszéd, a politikai kapcsolatok javítása, kereskedelmi kapcsolatok javítása, amiről itt szó van, Koszovó nagyobb hozzáférést kap ezáltal az európai um, az európai piachoz, a bortermékei számára, amelynek a bortermelés nagyon javult, a jobb európai sztenderdek, a fogyasztóvédelem, ez is nagyon fontos téma és pozitívum a koszovói polgárok számára, és emellett megerősített együttműködést fogunk megvalósítani az Európai Parlament és a koszovói nemzetgyűlés között, mert évente kétszer a stabilizációs és társulási bizottság kerül sor koszovói kollégák problémákkal. Ez azt jelenti, hogy Európa legfiatalabb ország, országával ezáltal javulnak a kapcsolatok, minden mellett, hogy továbbra is vannak problémák persze. Parlamenttel és ezzel az a társulási egyezménnyel előre tudunk lépni. Ez pozitív és jó hír a koszovói polgárok számára is hiszen ez egy fontos lépés a csatlakozási tárgyalásokhoz, csatlakozáshoz felé vezető, felé vezető úton, és az aki előkészítésében. Most kezdődik tehát ez a folyamat a parlamentben, a plenárison is hamarosan szavazni fogunk, 2016 elején lépne életbe ez, és remélem, és meg vagyok győződve róla, hogy a következő lépés, amire szükség van, az a vízumliberalizáció. Az Európai Bizottságtól megkaptuk a zöld ö, ö, ö, zöld utat kapunk ehhez, remélem, hogy ez valóban megvalósul, és remélem, hogy jövőre ez lesz az első vagy a következő pozitív lépés koszovói állampolgárok számára. Támogatnunk kell tehát ezt az országot, és, és fenn kell tartani a reményt, és kinyilatkoztatni azt, hogy az Európai Unió szeretné, hogyha Koszovó tag jelen az Európai Uniónak. A stabilizációs, stabilizációs és társulási egyetmény, tehát az első lépés a, a, a, a, a kapcsolatok intézményesítésére. Remélem, hogy mindenki egyetért ezzel. Nem tudom, hogy a képviselők konkrétan mindenkinek az országa elismerte, vagy nem ismerte el Koszovót, vannak olyanok, amelyek még nem ismerték el, de minden esetre ez hamarosan lenne, és napi rendjére is kerület a téma. Köszönöm. Tack eh, ordförande. Som EPPs eh, e eh, skuggföredragande när det gäller Kosovo vill jag uttrycka... Köszönöm szépen! Néppárti árnyékjelentéstevő vagyok Koszovó témájában, és nagyon örülök ennek a, annak, hogy a társulási egyezmény nagyon jó úton halad, és ez egy nagyon fontos mérföldkő lesz Koszovó számára, a gazdaság számára, ez nagy előrelépést jelenthet, a piachoz való hozzáférés, az új piacokhoz való hozzáférés. Koszovó jövője Európában van. Mindemellett az integrációs folyamatot nem lehet ö, mm, egyértelműnek vagy magától értetőnek tekinteni, ehhez politikai elkötelezettségre van szükség. Kulcsfontosságú reformok végrehajtása vár még Koszovóra. Lunacek asszony, a parlament jelentéstevője nemrégiben járt Koszovóban, együtt jártunk Koszovóban, és láttuk, hogy az adminisztráció milyen lépéseket tesz a, a korrupció ellen. A korrupció az egyik legnagyobb akadálya a demokratikus fejlődésnek. A társulási egyezmény végrehajtása is nagyon fontos, ami lehet, hogy nem annyira népszerű a szavazók kör, körében, de döntő jelentőségű, hogyha a szomszédos országokkal való kapcsolatok normalizálására gondolunk hogy, és ez a régió stabilitásának a záloga. Természetesen ez kulcsfontosságú célkitűzés Koszovóban. Az ellenzék tiszteletben tartása is nagyon fontos, mind a két oldalon politikai szándékra van szükség. Köszönöm szépen. Hárman szeretnének még hozzászólni. Kérem szépen, csak egy percben, Páncéri kollega. Grazie. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy itt jelezni kellene, hogy vannak előrelépések ezzel az országgal folytatott kapcsolataink terén, főként a stabilizációs és társulási megállapodással kapcsolatban, amelyet októberben írtunk alá. Ez egy fontos lépés volt, Koszovó európai jövője szempontjából. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos az, hogy a szervkereskedelemmel kapcsolatos vizsgáló bizottságok létrejöttek, valamint a szervezet bűnözéssel kapcsolatos problémák, amelyen nagyon sokat idéztünk, időztünk, megoldást találtak. Természetesen továbbra is sok kihívás van ezen az ország előtt, akár belügyi szempontból, gazdaságpolitika szempontjából, közigazgatási reform kérdéseiben, de ennek ellenére én úgy gondolom, hogy az EU és Koszovó közötti keretmegállapodás aláírása azért mégiscsak lefektetik azokat az alapokat, amelyek Koszovó EU-s programokban való részvételét biztosítják, és ösztönöznünk kell azokat a reformlépéseket, amelyeket ez az ország meg kell, hogy tegyen az unióhoz való közeledése útján. Grazie, kollega Panceri. Köszönöm szépen Panceri úrnak. Nártúr következik, tessék, egy perc. Rusia dijo que el reconocimiento de... Köszönöm szépen. Egy ez szelencéjének megnyitásáról van szó, és tulajdonképpen két Pandora szelencéjéről beszélhetünk. Az egyik az etnikai tisztogatás, amit szerbek végeztek Koszovóban. Na most ez egy szörnyű cselekmény volt. Hogyha visszagondolunk a Helsinki egyezményre, és a határok kérdésére. Kérdés, hogy hogyan fogjuk ezeket ezeket a területeket felemlíteni, amelyek azt gondolom, amelyekkel kapcsolatban mindenképpen végig kell gondolnunk, hogy miért mondunk nemet Apátiára, és miért mondunk igent Koszovóra. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Picula még nem kapott szót, egy perc tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A stabilizációs és társulási egyezmény az Európai Unió és Koszovó között világos jele annak, hogy az Európai Unió nem huny fenye eh, szemet, illetve nem fordul el a legfiatalabb európai országtól, eh, és eh, a Koszovó ezzel kötelezettséget vállal, hogy, nagyon fontos reformokat vezet be, struktúrás reformokat. Ez lehetőséget ad a koszovói társadalom különböző csoportjainak, hogy modernizálják a társadalmat. Természetesen nagyon fontos terhet helyez ez a kormány vállaira, de nem csak nekik kell lépéseket tenni Egy átlátható és közös erőfeszítésről van szó, civil társadalom, vállalkozók, szakszervezetek, kisebbségi közösségek, mind-mind részt kell, hogy vállaljanak a stabilizációs folyamatban. Ez az egyezmény nem csak Brüsszel és Pristina közötti párbeszédet fogja erősíteni, hanem Pristina és Belgrád közötti párbeszédet is és a regionális együttműködés a nyugat-balkáni területen ezzel nagyon sokkal fontosabb szerepet kap, mint eddig, és ez a biztonságpolitika szempontjából is elengedhetetlen. Köszönöm. Szeretném elmondani, mondja az elnök, hogy a módosítások benyújtásának határideje november 20. November 19-én eh, kezdődnek az intatárgyalások, aztán december 17-én visszatér, 7-én visszatérünk, ezt december 14-én szavazunk. Remélem egyetértenek ezzel eh, az ütemterve, és most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Eh, mégpedig eszmecserét folytatunk a Német Szövetségi Köztársaság külügyminiszterével Frank-Walter Steinmeierrel, aki a külügyminiszteri tanácsból érkezett közvetlenül, és talán néhány szót mond Párizsal kapcsolatban is. Egy egyperces néma megemlékezéssel kezdtük ezt az ülést. Szíria és Ukrajna témája nagyon fontosak, Németország az OECD elnökletét veszi át hamarosan, úgyhogy ez is nagyon fontos esemény lesz. Meg is adom a szót Frank Walternek. Köszönöm szépen, elnök úr, nem csak, hogy köszöntet szeretnék mondani, szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és a kapcsolatok, a párbeszéd, amelyet folytatunk mm, a szakbizottsági megjelenéseim között is. Azok is nagyon fontosak, és köszönöm a támogatást a szakbizottságnak a keleti szomszédság témájában nyújtott támogatásért is. És nem felejtem el azt sem megemlíteni, hogy a szakbizottság tagjai nagyon fontos feladatot vállaltak, a albániai belső blokkáddal kapcsolatban ez nem sikerült, nem sikerült volna e, megoldani, hogyha egyesek nem segítettek volna hidakat építeni. Köszönöm szépen, hogy még egyszer újra meghívtak. Ez egy nagyon fontos nap, egy különleges nap. A hétvégi katasztrófa tragédiája még, mind, még bennünk él, én magam ezen a napon az öm, ott Párizsban voltam, a stadionban voltam, azért, mert a franciáknak szerettünk volna köszönetet mondani azért, hogy meghívtak bennünket a nemzeti válogatottak találkozójára, és ez szerettük volna megköszönni, és együtt éltük át, hogy tragikus események rengették meg a világot. Itt most nem egy repülőgép szerencsétlenségről van szó, vagy volt szó, a segítők segített, amely után a segítők nagy önfeláldozásról tettek tanúbizonyságot a áldozatok mentése során, hanem most a párizsi terrorcselekményekről került sor. Természetesen az együttérzésünkről biztosítottuk Franciaországot, egy perces megemlékezést tartottunk mi is, és az áldozatokra és családtagjaikra gondoltunk. A helyzet azonban annyira komoly, hogy más kérdések is felmerülnek. A köz, milyen következtetéseket vonunk ebből le? milyen konzekvenciákra kell számítani. Az elsődleges és legfontosabb az az, hogy ö, felmerül a kérdés, hogy akik azt kérdezik, hogy mennyi fegyvert, illetve mennyi katonát bocsátunk rendelkezésre, azoknak azt válaszoljuk, hogy először végig kell gondolni a helyzetet. Nem egy olyan eseményről van szó, amely után azonnal rátérhetünk a mindennapi események kezelésére. Nincsenek senkinek a kezében a megoldások, a recept nem áll senkinek rendelkezésre. Párizsal csak nehezebb lett a helyzet. Én annyit tudok mondani, hogy mi a német szövetségi kormány továbbra is természetesen elkötelezettek maradunk, és nyilván nem tud mindenki, nem tudja mindenki ugyanazt a e, feladatot teljesíteni. Az ES e elleni harcban vannak e, olyanok, amely, olyan államok, amelyek légitámadásokat folytatnak. Mi nem álltunk be ebbe a sorba, ennek nem láttuk túl sok értelmét, hogy 17-ként ebbe a sorba beálljunk, hanem mi azokat segítjük, képezzük ki és fegyverezzük fel, akik a szárazföldön veszik fel a harcot az isz szembe, a Pesmergáról van szó, és kritikus viták után, amely a német közvéleményben folyt, az a döntés született, hogy a pesmergákat felfegyverezzi eh, Németország, eh, és hát ezek tartják a frontvonalat, ugye, ők tartják a frontvonalat, eh, és már nem csak ez a feladatuk, hanem hogy visszanyerjenek területeket az IS-től. Remélem, hogy ez a folyamat az elkövetkezendő hetekben, hónapokban öm, öm, további sikereket mutat majd mi. Az elkövetkezendő időszakban kitartunk emellett a politika mellett a pesmergák vezetőivel folyamatos egyeztetésben vagyunk, vagyunk, folyamatos tájékoztatást kapunk arról, hogy milyen szükségleteik vannak, és mit lehet, mit tehetünk. Ezt azért mondom, mert nyilván mindenki tudja, hogy a katonai harc az IS ellen mindenképpen folytatandó. Ugyan, ugyanúgy tudatában vagyunk annak is, hogy csak katonai megoldás nincs erre a problémára, csak katonai válaszokkal nem oldjuk meg ezt a problémát, a tervezős problémáját. Úgyhogy így a második vitaponttal kapcsolatban, ami ma foglalkoztat bennünket, foglalkoztatott bennünket a külügyminiszteri tanács ülésén, ez Szíria témája, és az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a szíriai konfliktust megoldani, vagy előkészíteni a politikai megoldást aki ismeri a közel-keletet, sokan önök közül, az tudja, hogy aki itt kijelentést tesz, az nem lehet igazán optimista, és hát az euforikus kijelentéseket meg aztán végképp félre tehetjük. Minden mellett azt gondolom, hogy az a két egyeztetés, ami megkezdődött múlt hét, múlt hét szombaton, illetve két héttel ezelőtt Jemenben, ezek mégis hát váratlan eredményeket vetettek fel, már csak azért is, mert először sikerült minden érintett felet egy asztalhoz ültetni. Hogyha valaki azt mondja nekem három hónapja, hogy az USA és Oroszország egy asztalhoz ül Szíria témájában, én ezt nem vittem volna el, három hete sem hittem volna el, hogy ez sikerülhet, hogy sikerülhet Iránt és Szaudarábiát egy asztalhoz ültetni, ugyan, tehát egy témában egy asztalnál üljön a két nemzet. Az, hogy ez sikerült, ez már nagy előrelépés, ez önmagában is egy nagy érték. Most, amit szombaton megpróbáltunk, az a következő. Ezt a kerekasztalt próbáltuk a regionális partnerekkel együtt, partnerekkel kiegészíteni, és mint állandó formátumot felállítani. Azt hiszem, hogy ez sikerülhet. És két hete e, meg, megállapodtunk abban, hogy egy elvi megállapodást kötünk. Nem engedjük meg azt, hogy Szíria szétessen, fragmentálódjon, Szíria területi egységét meg kell tartani, és hogy ez a jövőbeli Szíria olyan formát kell, hogy öltsön, amelyben az etnikai és vallási csoportok egymással és nem csak egymás mellett éljenek. Hát egyesek azt mondhatják, hogy ez utópista, és mm, lehet, hogy egyesek fülében ez úgy hangzik. mellett, hadd mondjam el, hogy Oroszország és Irán részvételével sikerült ezen elvek mellett még egy eljárásban is megállapodni, egy egy ütemtervben, amely először is a fegyvernyugvás, tehát a fegyverszünetet határozza meg, aztán az átmeneti kormány létrehozását, harmadszor pedig a szír alkotmány, új szír alkotmány megfogalmazását, negyedszer pedig új választások megrendezését. Most a további előrelépés az, hogy ezt a négy célt szombaton konkrét ütemtervel, vagy nap, naptárral láttuk el. Két-három dolgot kiemelve, ez azt jelenti, hogy a fegyverszünet előkészítésé, előkészítéseként még december során és a a rezsim és az ellenzék képviselői egyasztalhoz ülnek, és kidolgozzák a fegyverszünet feltételeit. Biztosítani kell, hogy az ellenzék és a szír katonaság nehogy egymást felőrölje, és ne találjon, és ne legyen már ereje az közös ellenség az ISIS elleni fellépésre. Aztán mától kezdve hat hónapon belül egy átmeneti kormány felállítását kell megejteni, és aztán 18 hónapon belül pedig választásokat tartani. Most a kérdés, hogy mi lesz Assaddal, ez a kérdés a közös anyagban még nem tisztázódott, de teljesen világos, hogy vannak olyanok, akik az asztalnál ülnek, azok közül, akik az egyasztalhoz leültek, vannak olyanok, akik Assadot támogatják, és vannak olyanok, akik csak Assad nélkül tudják elképzelni Szíria jövőjét. Most minden esetre ebben nem tudunk végleges eredményt elérni ebben a kérdésben. A lényeg az, hogy most ez a politikai folyamat elinduljon, és hamarosan sikerüljön fegyverszünetet elérni. Európai szempontból, a mi szempontunkból hadd mondjam el, hogy nem csak az a fontos, hogy, az, hogy Európa és az Európai Unió ebben részt vegyenek, hanem az volt még a kérésünk, hogy a további katonai folyamat az ENSZ égisze alatt folytatódjon. Ez sikerült, ez sikerült elérni, múlt szombaton ebben sikerült megállapodni. Remélem, hogy előrelépünk, hogyha, hogyha Szíriában sikerülne ezt a a helyzetet csillapítani, akkor ez már a mindennapi életben is változásokat hozna, ez már oda vezetne, hogy kevesebben mennének harcosként az ISIS-hez például. Második aspektus, amire ki szeretnék térni, fontos téma, Ukrajna. Hát itt sem tudunk, itt sem újjonghatunk, nincsenek nagyon pozitív hírek. A konfliktus csillapításával kapcsolatban nem fogok semmit szépíteni, nem is tudom szépíteni a helyzetet, már csak azért sem, mert a Minszki egyezmény megállapi, meg, végrehajtása nagyon elmarad az előzetesen megállapított ütemtervtől, és mindig újra és újra megsértik a, vá, a tűzszünetet, de az elmúlt napokban mm, kifejezetten sokszor. Szeptember 11-e óta általánosabban betartották a fegyverszünetet, de az elmúlt napokban többször megsértették. Korábban nem volt egyetlen olyan időszak sem, sem ahol, ahol 12 hétig betartották volna a fegyverszünetet, most ez megtörtént. Aztán a könnyű fegyverek visszavonására kerül sor. Berlinben volt egy találkozó, amely a nehéz fegyverek visszavonását érintette. Az első tárgyalások megindultak a aknamentesítéssel kapcsolatban. A, a konfrontációs vonal átlépésével kapcsolatos tárgyalások is megindultak, hogy, tehát, hogy ezt át lehessen lépni, az emberek élete szempontjából ez nagyon fontos, aztán az infrastruktúra újra felépítése nagyon fontos, a humanitárius segítségnyújtás, a Kelet-Ukrajnában mm, Kelet-Ukrajnába belépést kapó humanitárius segítségnyújtók száma nagyon korlátozott, gyakorlatilag csak a Vöröskereszt lehet ott, de így nem sikerül elég gyorsan előrelépni ezen a területen. 20 25 ember kicserélésére illetve a fogvatartottak cseréjére kerülhet sor, de ez csak 20-25 személyre terjedhet ki a, mi a helyzet Oroszországgal? Oroszország a konfliktus ki, a konfliktus megindítója volt. Nagyon sokáig azt érte el, hogy egy millimétert sem tudtunk közeledni egymáshoz, de a legutóbbi Berlin és Párizsi tárgyalások során sikerült közelebb jutni egymáshoz. Oroszország is együttműködő volt, ami a szíriai konfliktust illeti nagyobb hangsúlyt, lehet, hogy azért van közeledés Ukrajnában, mert Szíria nagyobb hangsúlyt kap, és kevésebb hát, figyelmet az orosz fél részéről, de bármi is legyen az oka ennek, az elmúlt két tárgyalás során konstruktívabb volt a légkör, mint korábban. A szeparatisták eh, által egyoldalúan kiírt helyi választásokat szerencsére elhalasztották, ha ez nem lett volna így, akkor a Minszki egyezmény teljesen kikerült volna a kezünkből, az ellenőrzésünkből. Folytatjuk tehát a ezt a folyamatot. Sajnos hát ez nem egy önjáró folyamat, hanem csak akkor indul újra, hogyha Normandia formátumban újra összeélünk, ezért nagyon sok feladat vár még ránk. Most az Európai Unióban a kérdés az, hogy mi legyen a szankciókkal, az ezzel kapcsolatos vita még nem kezdődött el, és ez függ attól is, hogy a Minszki Egyezményt mennyiben sikerül végrehajtani. Látjuk majd, hogy a szankciókat hogyan lehet összekapcsolni a Minszki Egyezménnyel kapcsolatos előrelépésekkel. A két következő lépés a választások megtartása, illetve az határátkelők visszaadása az ukrán hatóságok számára ezek a, ez a két következő fontos téma. Utolsó téma, nagyon röviden tudják, hogy főleg ami a kelet-ukrajnai megfigyelési és verifikációs folyamatokat illeti, az EBSZ e itt nagyon fontos szerepet játszott. A svájci elnökség nagyon elkötelezett volt, és az ebesz lehetőségeit kihasználta. Jelen pillanatban a szerbek adják az elnökséget, és hát kis habozás után úgy döntöttünk, hogy a szerbiai elnökség után átvesszük az EBS elnökségét, tudva, hogy nagyon nehéz ennek a megszervezése, tudva azt, hogy az ukrajnai eh, konfliktus az EBS eh, grémiubaiban is letükröződik. De most minden esetre az a helyzet, hogyha az ebs t meg akarjuk tartani, hogyha az ebs t ebben jelentőségét meg akarjuk tartani. Ez egy olyan szervezet ugyanis, amely, az, e, amely a hidegháború végét, a grúziai, transznisztriai, ukrajnai válságot túlélte. Hogyha most ezt a szervezetet meg akarjuk tartani, és működőképes tenni, vagy a működőképességét fenntartani, akkor bizony ebbe is erőt kell fektetni, energiát kell fektetni. Egyesek eh, hát elég visszafogottak voltak ezzel kapcsolatban, hogy átvegyük az EBSZ e elnökségét, de előkészületek megtörténtek, és nem csak eh, a mediációra fogunk koncentrálni Ukrajna témájában, hanem az emberjogi kérdéseket, a demokrácia kérdését, az antiszemitizmus kérdését megfelelő módon fel fogjuk vetni. Ez volt a bevezetőm, köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Herzlichen Dank. Ich hätte nur eine Köszönöm szépen. Egy kérdést magam szeretnék feltenni, aztán továbbadnám a szót. Javaslom, hogy a koordinátorok egyenként két percet kapjanak, a többiek pedig egy-egy percben szólalhassanak fel. Kérem, hogy ezzel értsenek együtt. Egyet, hogyha mindenki szót akar kapni, így járjunk el. Kérdésem az a 6 hónap, 18 hónapos időszakról beszélt a miniszter a szíriai rendezés tekintetében. Ám elképzelhető-e az, hogy már most egységesen fel tudunk lépni az ISIS ellen? Most pedig Préda képviselőnek adom meg a szót, Monsieur Préda. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, vártuk azt, hogy ön megérkezik, azért is, hogy a kihívásokról beszéljünk a külügyi politikák kapcsán, de természetesen közben a párizsi ö, terrortámadások közbe szóltak, és egy kicsit más irányba terelték a találkozónkat. Természetesen szolidárisak vagyunk a francia barátainkkal, de más országokkal is, akik ö, állampolgárok vesztették életüket ezekben a terrortámadásokban beszéltünk románokról, vagy spanyolokról, stb. Én azt hiszem, hogy a szolidaritás nem csak nyilatkozatokban kell, hogy testet öltsön, hiszen a Lisszaboni szerződésben is szerepel ez a 222-es cikk, ami a szolidaritásra vonatkozik, és itt most emlékeztetnék erre a 222-es cikkre. Itt azt mondjuk ki, hogy amennyiben terrorista támadás célpontjává válik az egyik ország, akkor az összes eszközt figyelembe kell vennie a tagállamoknak, az EU-nak, akár a katonai eszközökre is gondolunk, azért, hogy segítsük a kérdéses tagállamot és annak a demokratikus berendezkedését. Nem tudom, hogy mit gondol ön a 222-es cikk alkalmazásáról, amely a szolidaritási záradékban szerepel. Az én véleményem szerint az ukrajnai konfliktus kapcsán, amelyről ön is értekezett, és a szankciók végéről. Mi ezzel kapcsolatban az ön véleménye? Mi a véleménye arról, hogy a Krímea, a való kivonulás előtt a szankciókat rekesszük be. Ez ön szerint értelmes megoldás, vagy sem? Meg tudjuk-e magyarázni ezt az állampolgároknak, vagy sem? Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr. A frakcióm nevében meg szeretném köszönni az erőfeszítését, hogy sokakkal együtt Federica Mogherini főképviselővel együtt is erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az iráni megállapodásban létrejött első siker után konzekvesen a diplomáciai úton járjanak tovább. Minden további intézkedés mellett, amire szükség van, keresik a megoldást. Szíria esetére vonatkoztatva is. Köszönöm az erőfeszítéseit, amelyet a francia külügyminiszterrel együtt a Párizs és a Berléni tárgyalások során jelenítettek meg. Tudjuk, hogy az oroszok konstruktívabb hozzáállása még mindig nem elegendő, de egy kis lépésnek tekinthető. És ez egy jó jelzés arra, hogy a diplomácia kis változásokat érhet el, még a más politikai eszközeket gyakran nem érik el, és a katonai megoldásról elve nem is beszélhetünk. Az Oroszország ellen foganatosított szankciók, ez egyébként az én véleménye is, csak akkor vonhatóak vissza, hogyha jelentős előrelépést lehet elérni a Minszki folyamat eh, végrehajtásában. Nem önkényesen választottuk ezeket a lépéseket, önkényesen nem is lehet ezektől elfordulni, hanem világos feltételekre van szükség. Minél átláthatóbb és kiszámíthatóbb a folyamat, annál inkább üdvözöljük ezt, éppen ezért örömmel hallanék valami újdonságról. Mit, hogyan? Rendben van, akkor csak egy mondatot mondok még. A szankciók lebontásától teljesen függetlenül kérem gondolkodjon el arról, hogy hogyan lehet a képviselők fekete listáját, az orosz beutazási tilalmat megszüntetni. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, külügyminiszter úr, itt vagyok. A 42 per 7-es Lisszaboni szerződés cikk katonai segítségnyújtásról beszél. Erről nem volt szó, illetve hallok arról, hogy a NATO ötös cikkét érvényesítik, tehát nem tudom, hogy az EU bármilyen módon alkalmazza az erejét, vagy nem. A Schengenre szeretnék rákérdezni nem is EU, hanem kormányzati hatáskör ez. Tehát kérde, az egyik ISIS eh, támadó Párizsban vélhetőleg menekült volt, eh, ráadásul állítólag eh, Brüsszelből szállították a fegyvereket, ugye nincs határellenőrzés. Milyen kihatással jár ez majd a Schengeni rendszerre, illetve a német kancellár által meghirdetett nyitott ajtók politikájára kihat-e majd a párizsi támadás? A Bajor kormány azzal fenyeget, hogy ismét bevezeti a határőrizetet, miközben ez egy szövetségi hatáskör. Kérdezem ugyanakkor, hogy a rendőrség, a német rendőrség miért nem támogatta a francia rendőröket, hogy egy montenegrói autót megállítottak a határon, amely Franciaországba tartott itt a rendészeti együttműködés, hibázik esetleg? Aztán Oroszországról leválaszthatjuk-e Oroszországot az ukrajnai szankciók kérdésétől, illetve külön kezelhetjük az ukrajnai szankciókat a szíriai szankcióktól. Elképzelhető -e esetleg, hogy a törökökkel, a szaudikiakkal való szír megoldásba Oroszország úgy vesz részt, hogy megbocsátjuk nekik kvázi a ukrán kérdést. Aztán pesmergákról egy hónappal ezelőtt Kurdisztánban jártam, és gyakran a fegyverek nem jó minőségéről beszélnek, panaszkodnak. A pesmeregek azonban javarészt még örög, öreg kas, és válról indítható páncélosokat kilövő rakétákkal, RPG-kkel er jelentkeznek, de hát eh, hogyan lehet jobb helyzetbe hozni a pesmergákat, kérdem én annak érdekében, hogy felvegyék a harcot az ízéssel. Fambál. Herr Bundesaußenminister, willkommen. Ich möchte... Köszönöm szépen, külügyminiszter úr, az ALDE frakció nevében <clears throat> Schengenről is kérdezni szeretnék, de más szempontját vizsgálom meg a Schengeni kérdésnek. Ahhoz, hogy a menekült válságot megoldjuk, és persze a terroristákat és a bűnözőket is kiszűrjük, fontos, hogy a Schengeni külső határokat ellenőrizzük. Nem lezárjuk, de ellenőrizzük milyen kezdeményezéseket ragad meg a német szövetségi kormányzást, kormányzat annak érdekében, hogy ezek az elvek valósággá váljanak. Második kérdésem a Minsk 2-vel függ össze. Ukrajna az ukrán határ tiszteletben tartása nagyon fontos, és ellenőrzése nagyon fontos. Ha Ukrajna saját határait nem tudja ellenőrizni, akkor nem szabad a szankciókat visszavonni. Mi a véleménye ezzel a kijelentésemmel kapcsolatban? vielen Dank, Herr Steinmeier. Köszönöm szépen Steinmeier úr, hogy eljött. A baloldali frakció nevében Afganisztánnal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Németország Afganisztánban egy plakát kampányt folytat, hogy az afgánokat tájékoztatja, hogy ne induljanak el Európa fele, ne csempésztessék ki magukat, miközben az afgán menekültügyi miniszter Alimid Balki pedig megerősítette, hogy a német hatóságoktól nyomatékkal kért, hogy még több afgán menekültöt fogadjanak be, és egyetlen mededék kérőt se utasítsanak vissza, hiszen egyre romlik a biztonsági helyzet Afganisztánban. Kérdezem Önt, az afgán menedék kérők kitoloncolását hogyan látja, hogyan értékeli ezt a helyzetet? Illetve a NATO misszió határozott mandátummal való ellátásának kérdését is felvetem. Domrőze, NATO tábornok vetette fel ezt a lehetőséget. Kérdezem, hogyan látja azt a tervet, hogy a NATO mandátumot úgymond robusztusabbá tegyük? Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, a zöldek frakció nevében köszönöm miniszter úr, hogy eljött az AFED szakbizottságban. Kérdésem Szíriára vonatkozik. Üdvözöljük, hogy Németország, hogy Bécsben ö, sikerült egy nem teljesen stabil, de mégis körvonalazódó menetrendet kialakítani Szíria kapcsán. Azt mondta, hogy Assad szerepében nincs egyetértés. Kérdezem azonban, hogy tájékoztasson, hogy ö, hogyan látják a felek e súlyos háborús bűn és az emberi, emberi jogokat lábbal tipró öm, bűnöző szerepét. Megengedhetetlen, hogy középtávon legalább ne legyen öm, számon kér, ne kérjék számon a cselekedeteit. Aztán említette, hogy az öböl államokban nem nincs egyetértés, hogy bizonyos iszlám terrorista csoportok a terrorcsoportoknak tekintséke. Kérdezem tehát, hogy igyekszenek-e ezen ellentétes álláspontokat áthidalni, és hogy mely fegyveres csoportokról van itt szó. Aztán a Nemzetközi Szíriai Támogatócsoport a igyekszik támogatni az iszlám állam hatósága alatt élő lakosságot. Kérdezem, hogy ezt hogy látja ön, és milyen támogatást kapnak. Lezárom a felszólalók listáját, mondja az elnök. A Schengeni szabad mozgásból Steinmeier úr származik-e az, hogy a tagállamok nem tudják a legjobban megvédeni az állampolgáraikat. Egyetérte velem ebben a kijelentésben. A szörnyű pénteki párizsi események fényében a német kormány átgondolja a nyitott határokra vonatkozó álláspontját, bevezette esetleg határellenőrzést. Gyakran sokan a Schengeni korszak végéről beszélnek, egyetért ezzel. A német rendőrség egy montenegrói ember tartóztatott fel, két kézigrána, gránát, nyolc kalasnyikov volt a kocsiában. Ezzel egy újabb párizsi vagy egy másmilyen merényletet akadályozott meg a bajó rendőrség? Kérdezem. Ugyanakkor ez világos a navigációs rendszeréből és a mobiltelefonjából, hogy Párizsba akart menni, tehát nem volt lette volna kötelezettség a német rendőrségnek, hogy tájékoztassa a francia rendőrséget. Egyetérte azzal, hogy egy EU hadsereg felállítására lesz szükség, hiszen Merkel kancellár ilyen kijelentést tett, ugyanakkor a, ez befolyásolja majd a brit referendumot is. Ezen felül pedig a Lisszaboni szerződés fényében lehet-e bármilyen kedvezményt tenni. Végezetül pedig reálisnak tartja az EU hadsereg felállítását, illetve ez azt jelenteni, hogy Németország megint hatalmas katonai szerepet játszana a világban. egyszerűen milyen képtelenek támogatni, a, képtelenek voltak az iraki beavatkozást támogatni, hát akkor mit akarnak? Líbiában sem léptek fel, mit akarnak mostani? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én vagyok az első francia ma délután, aki felszólalok, ezért szerettem volna megköszönni az ön szolidaritását és szerettem volna az összes többi kollégának is megköszönni, akik a hétvége során és akár a mai napon is a francia nép mellett foglaltak állást, hiszen nagy trauma ért bennünket a párizsi terrorcselekmények kapcsán. Nem csak Párizsról van szó, Madridra és Londonra is gondolnunk kell, és sajnos azt hiszem, hogy nem az utolsó ilyen alkalomról van szó nagyon nagy a fenyegetettség. Ezzel kapcsolatban a válaszadás nem lehet más, mint katonai, és ezzel teljes mértékben tudatában vagyok annak, amit mondok, hiszen nagyon sok az instabil gócpont, Észak-Afrikában, Afrika középpontján, vagy Afrika szarván, és természetesen a közel-keleten, illetve Kelet-Európában is. Ezzel szemben Franciaország és a francia nép egy kicsit úgy érzi, hogy mintha egyedül lennénk, hiszen, nem, hiszen Németország, amelynek a legnagyobb a katonai kiadása Európában, most hát ezzel kapcsolatban Münchenben másfél évvel ezelőtt ön és kollégája arra emlékeztettek, hogy Németországnak nagyobb felelősséget kellene vállalni a nemzetközi téren. Mit, hogyan látja ön ezt ma, kimondhatja-e azt, üzenheti-e a franciáknak, hogy az ön népe, amely Európa legnagyobb népe, szolidaritásáról tesz majd tanúbizonságot azon keresztül, hogy aktívabbá válik a nemzetközi szintéren. Kérem, hogy mostantól mindenki egy percben szólaljon fel, páncéri úr Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt van. Két kérdést szerettem volna feltenni. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy értette-e azt, hogy, tehát hogy vajon az európai vezető rétegek megértették-e azt, hogy miről van itt szó. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, én azt hiszem, hogy másfajta módon kell megközelítenünk a külpolitikánkat, és itt egy minőségi váltásra van szükség. A nemzetközi megfigyelők azt mondják, hogy Oroszország szíriai harcszféren való közbelépése után eh, vált lehetővé az, hogy eh, elmozdulásnak legyünk tanulj eh, Bécsben. Az ISIS, Assad és más erőkkel kapcsolatban az a kérdésem, hogy mi az önök hozzáállása? Nem hagyunk túl sok időt itt az ISIS-nek? Mari. Álió Mari képviselő, köszönöm szépen. Miniszter úr, minden francia odafigyel a szolidaritási üzenetekre, és különösképpen a német barátunk, barátaink szolidaritására vagyunk figyelmesek. Ezt úgy is látjuk, hogy hogyan is néz ki a terrorizmus a párizsi terrorcselekményeken keresztül, hogyan változik a terrorizmus és annak megnyilvánulásai. A legkisebb országok is láthatják azt, hogy bármikor célponttá válhatnak, hiszen egy nagyobb megmozduláson nemzetközi, tehát előtérbe kerülhetnek a, a terroristák, hogyha ott csapnak le. Európai diplomácia, van-e itt szüksége újfajta megközelítésre, és arra, hogy máshogy közelítsünk meg bizonyos országokat, és fogjunk össze bizonyos országokkal a nemzetközi terrorizmus meg fékezése érdekében. Ugye itt beszéltünk a különböző záradékokról, a szolidaritási záradékról, 222-es cikkről, 47-es cikkről. Azt hiszem, hogy most vagy soha itt van az ideje annak, hogy ez a stagnáló, állóvízben álló európai közös biztonságpolitika és katonai fellépés végre újra tartalmat kapjon. Thank you. Uh, Minister, like... Köszönöm szépen. Én is engem is nagyon szomorúvá tesznek a párizsi terrorcselekmények, ez egy nagy tragédia. Én azt hiszem, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy jobban tudjuk biztosítani a külső határainkat, és a hírszerzési együttműködést javítanunk kell, valamint diplomáciai téren is tennünk kell valamit. Ugyanakkor nagyon jónak tartom azt, hogy a pesmerga erők felfegyverzésével kapcsolatban tett kijelentéseket. Aztán a Szíriával kapcsolatos tárgyalások Bécsi fordulójára gondolva, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy hogyan is néz ki az európai muszlim népesség. Az elmúlt öt év során csak öt, illetve csak két százalékát tették ki a terrortámadásoknak a vallási megfontolásból elkövetett terrorcselekmények. Tehát nem szabad elfelejtenünk azt, hogy itt európai terrorista cselekmények is vannak, amelyek szélső jobboldali, szélső baloldali politikai ágendák megfontolásából jönnek létre. Tehát az európai muszlimoknak is azt az üzenetet kell küldenünk, hogy értjük őket, támogatjuk őket a terrortámadások után is, mert tudjuk azt, hogy még nagyobb félelemben és diszkriminációban lesz részük. Kérem, mindenki tartsa be az egyperces felszólalást. Nakur. Muchas gracias, señor presidente. Le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo es posible que digamos... Köszönöm szépen. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy hogyan is gondolhatjuk azt, hogy az iszlám állam ellen felvesszük a harcot, hogyha akármilyen katonai vezető is jól tudja, akárki tudja azt, hogy itt alapvetően a logisztikát kellene megtámadni. Ezen az első feladat. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a szekták kapcsán Kurdisztán, a kurd miliciák kérdésében kellene valamit tennünk. Itt az ellenállás gyakorlatilag azonnal megszűnt. Nos, akkor hogyan gondoljuk azt, hogy harcolni fogunk akkor, hogyha nem teszünk semmit, hogyha a logisztikát hagyjuk, hogy működjön, és a háttér beszállítók továbbra is működnek. Gondolhatunk akár a walkie vagy bármi másra, amelyeket Kínából szereznek be, vagy Katárból. Hogyan tudjuk felvenni a harcot az iszlám állammal szemben, akkor, amikor azt mondjuk, hogy öt és fél év, és itt megszállít, megszakítják a felszólalót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék visszatérni két gondolatra, amelyről szó esett, de csak nagyon érintőlegesen. Először arra gondolok, hogy a pesmergák támogatását meg kell szerveznünk most, amikor tudjuk, hogy Törökország ugyanakkor harcol ellenük, és mi pedig támogatjuk őket. Aztán itt van egy másik kérdés, ami nagyon ellentmondásos, Izrael szerepére gondolok. Ezek az országok szatellitállamokká válhatnak ebben a harcban, és azért is említem meg ezt a kérdést, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyről nem beszélünk túl gyakran. Ugyanakkor a Daest pénzügyileg leginkább a kőolajbevételekből támogatják. És egyetlen egyszer sem támadtunk meg ennek ellenére kőolajfinomítókat. Ezt ki tudja nekem elmagyarázni, hogy miért van ez így, és amikor holnap is fontos eseményekre kerül sor a ciprusi gondolattal kapcsolatban is. Plenkovics úr. Mindenek előtt köszönöm a fáradozásokat, amelyeket a normandiai formátumban lefolytatnak, de le kéne válni a dolgok, le kéne választani a dolgokat egymástól, tehát a Donbass kapcsán és az illegális krím megszállás, ugye, tehát a két dolgot külön kéne kezelni, ez nagyon fontos. Aztán a normandiai tevékenységek következtében, vagy később hogyan tudjuk megoldani a reintegrációt a megfelelő területek esetében. Ugye be kéne vonni az egész nemzetközi közösséget, és esélyként tekinteni erre, és ki lenne az a személy, aki ebben leginkább tudna segíteni, ez mindenek előtt, amit a következő időszakban elsősorban meg kéne tennünk, vagy mire koncentrálnunk kellene. Köszönöm szépen. Szíria esetében el tudnám mondani, hogyan ítéli meg Törökország szerepét a szíriai tárgyalások során. Látjuk, hogy mi folyik. Az ISIS kapcsán is látjuk, hogy milyen ö, támadásokat folytatnak a kurd célok ellen. És az EU-török csúcs találkozó kapcsán, amire nem sokára sor kerül, hogyan gondol ja, hogy van egy kapcsolat a migrációs tárgyalások és a csatlakozási tárgyalások között. Mindnek nem annyira örülünk, de hogyan látja ezt a csúcs kapcsán, mit lehet tenni, illetőleg hogyan lehet biztonságos és legális utonokat biztosítani a menekültek számára. Merkel asszony már elmondta, hogy a Törökországgal folytatott együttműködés minden területen folyna, nem csak a menekültügy területén. Az önök kormánya konkrétan hogyan látja ezt? Mely területeken kerülhet sor szorosabb együttműködésre? És Fleckenstein úr és Weigl úr azok, akik Albániában működtek közre. Köszönöm szépen, hogy fontos időpontban eljött az ülésünkre. Németországnak nagyon fontos konstruktív szerepe van a Nyugat-Balkánon a fejlesztésben, elég a berlini folyamatra utalni, nagyon jó kezdés volt ez. Hogy látja a régió jövőjét, mert időnként előrelépést tapasztalunk, viszont újabb és újabb politikai válságok alakulnak ki a régióban milyen témákra kellene koncentrálni, hogy ezt kiküszöböljük. Szerbia esetében mi a legnagyobb kihívás, amivel meg kell birkóznia ennek az országnak a fejezetek megnyitásakor és a tárgyalások során? Aztán a Koszovó és Szerbia közötti tárgyalások jövőjéről szeretnék kérdezni. A migrációs folyamatban részt vettek ezek az országok, ez jó dolog. Megkapják-e a megfelelő politikai és pénzügyi támogatást? Köszönöm. Köszönöm szépen. Külügyminiszter úr, örülök a bevezetőjének, köszönjük szépen és mindenek előtt, amit Szíriáról mondott, itt vagyok ezen az oldalon, személyesen vagyok jelen ezúttal. Az egyik háborús felett a daesh csak részben említettem meg perifériásan. Ha a Daesh nem tudja ágyekbe, hogyan tudja elképzelni a fegyverszünetet? Nem áll fenn a veszélye annak, hogy az ő harcosai egy fegyverszünet esetén szabad kezet kapnak a saját hódításaik területén, és hogy ezt folytassák a hódításaikat. Külügyminiszter úr, elnök úr, engedjék meg, hogy mindenek előtt én is részvétemet, együttérzésemet fejezem ki Danzsan és Alion Mári asszonynal, a terrorakció miatt Magyarországon nemzeti gyászt hirdettünk ennek alkalmából tegnapi napon. Az a kérdésem, hogy az ISIS ellen hogy tudjuk felvenni a harcot a migráció körében, hiszen titkosszolgálati jelentések szerint beszüremkednek ezen az úton is a terroristák. Utolsó kérdésem, Románia Schengeni tagságát visszautasították. Milyen jó volna, ha megerősíthetnénk a Schengeni határok védelmét, Románia, Bulgária révén is erősítenénk a déli Schengeni határokat. Van Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy támogatásomról biztosítom a francia népet. A minisztertől azt szeretném kérdezni, hogy milyen körülmények között lenne kész a Németország arra, hogy a NATO ISIS elleni műveleteiben részt vegyen. Köszönöm. Ja, ganz Miniszter úr, szóval köszönöm szépen, mondja a miniszter, köszönöm a kérdéseiket. Igyekszem egy kicsit tematikai összefüggésekben beszélni, és azokra a kérdésekre koncentrálni, amelyek Szíriával vannak összhangban. Breda úr, az első kérdés a menetrendre vonatkozott, az a menetrend, amiben Szombaton állapodtunk meg egymással, ez egy olyan menetrend, időterv, amely ambíciózus, és én is úgy látom, hogy ambíciózus, ha visszagondolunk az időpontokra, hat hónapon belül egy átmeneti kormányt eh, akarnak létrehozni, fegyverszünetet előtte, és 18 hónap után már választások lennének ahol nem csak a Szíriában élő szíriai állampolgárok vennének részt, hanem a diaszporában élők is, tehát még azok is, akik az itt jelenlévő országokban élnek időközben. Tehát a menetrend igényes, hogy úgy mondjam, de szerintem most kell ezzel elkezdenünk dolgozni egy olyan időszakban, mint már az imént mondtam, a releváns szereplők végre leültek egy asztalhoz tárgyalni, és reméljük, hogy ott is maradnak sikerül ott tartani őket. De a végén nem csak a menetrendről van szó persze, hanem az a kérdés is fontos, hogy tartalmilag hogyan haladunk, és szerintem itt a félreértéseket meg kell szüntetni, mit is jelent a fegyverszünet fogalma. Freund úr rá kérdezett, hogy hogyan képzeljük el ezt a fegyverszünetet, amely a, azt nem tartunk el attól, hogy az ISIS-nek segít ez. Itt a Bécsi dokumentumban szereplő fegyverszünet azt jelenti, hogy leállnak a harcok, a kormány és az ellenzék csapatai, eh, milíciái között. Tehát a bevezetőmben mondtam, arról akarunk gondoskodni végül is, hogy a kormányerők és az ellenzéki erők eh, ne egymás elleni harcban koptassák el az erejüket, hanem a katonai elkötelezettségüket eh, az al ellen fordítsák és az ISIS ellen fordítsák az ISIS és az al az egyetlen csoportot jelentik, a két csoportot jelentik, hát erről vita van persze. Bécsben már másodszor beszéltünk erről, vitáztunk el, hogy úgy mondjam, és ez egy, nem egy olyan vita, ami mondjuk Oroszország és Nyugat között folyna, hanem ez egy olyan vita, amely az arab világ érintettjeit is megkülönbözteti. Tehát egyrészt ott a radikális, fundamentalista iszlám csoportokról is beszélnek, olyanokról, amelyek terrorista csoport, eszközökkel lépnek fel, és ezek azt mondják, itt az ISIS és az al van érintve, de mások is vannak, akik azt mondják, hogy figyelnünk kellene azokra is, amelyek a terrorista eszközök alkalmazásában együttműködnek az ISIS-szel. Tehát azt hiszem, hogyha fegyverszünet felé akarunk haladni, és haladunk, akkor el fog, ez alap, az alapján fog eldőlni, hogy ki megy bele a fegyverszünetbe, és ki nem, aki nem megy bele, az végül is az ISIS oldalán marad, ott harcol, hogy úgy mondjam. A többiek viszont, hogy úgy mondjam, adott esetben más irányt választanak, és segítenek abban, hogy a fegyverszünet működőképes legyen, tehát létrejöjjön és tartós is legyen mit jelent ez az európai szolidaritás szempontjából. Mindenkinek igazat adok, aki azt mondja, hogy itt eh, egy ilyen hétvége után, tragikus hétvége után, a Párizsi tragédia után nem szabad eh, néhány szót ejteni csak erről a témáról, hanem magától értetődő, és önök közül többen is kifejtették ezt, hogy végül is hasonló helyzetben vagyunk valamennyien a Párizsi tragédia szörnyű esemény, és az ember szava is elakad, de gondoljunk vissza Madridra, gondoljunk vissza Londonra, voltak már ilyen események, és éppen ezért, ami itt már elkezdett az egyeztetések alapján működni, tehát a belügyminiszterek kommunikálnak egymással, és következő pénteken is találkoznak itt Brüsszelben. A rendészeti, a rendőrségi, a biztonsági erők együttműködése, a titkosszolgálatok együttműködése sürgető dolog. Az egyik legfontosabb dolog, hogy legalább csökkentsük a kockázatokat, hogy hasonló merényletek, támadások rövid időn belül más pontokon Európában ne tudjanak megismétlődni. Itt megint csak az európai szolidaritás kifejeződéséről beszélünk, és ezt az jelenlévő érintettek többször fel is emlegették már. Mit jelent ez a katonai részvétel kérdésében, hogyha most mindenki meggyőződik arról, és Franciaország is, hogy mint ahogyan javasolták, hogy a NATO intézkedéseket hozzon az ISIS elleni fellépésre, és az al elleni fellépésre is, akkor szerintem más helyzetben lennénk persze, de azt gondolom sem Franciaország, sem a többi NATO tagállam, sem a NATO főtitkár nem gondolja, hogy ez egy NATO bevetés, ami végül tényleg segítene nekünk. Ha egyáltalán valami segít, akkor a közel-kelet arab államait is meg kell győzni arról, hogy fokozottabban vegyenek részt ebben. De még egyszer hangsúlyozom, bármennyire is tett cikk, a katonai alkalmazás első ötletként. Ugye ezeket mindig dicséri a média is persze, de pillanatnyilag érdemileg ez nem segít rajtunk. A hosszú és erőfeszítést igénylő út, amelyet végig kell járnunk, hogy csökkentsük ennek a konfliktusnak a drámaiságát, és eh, élét vegyük a dolognak, és politikai megoldást keressünk, ezt úgysem takarítjuk meg magunknak, itt nem páncélosok, tankok vagy harci repülők számáról van szó, ebben a régióban rengeteg fegyver van amúgy is, hanem bizony fáradoznunk kell, ahogyan a bevezetőben már elmondtam, egy kicsit részletesebben is. Egyszerűen nincs más út. Nem segít a brit kollégának, aki hozzászólt, ezt mondom neki, hogyha a szolidaritásunkat azon mérik, hogy ugyanazt tesszük-e, mint amit Nagy-Britannia tesz. Ez önmagában még nem segít. A, katonai, a szükséges katonai intézkedések során arra is figyelni kell, hogy nem mindenki ugyanazt tegye, hanem különböző súlypontokkal lépjünk fel, mert különben nem jutunk előre. Ha mindenki csak légitámadásokat hajt végre, ezek adott esetben persze lehet, hogy a különböző NATO tagállamok ezt felajánlják, ezt hajlandók a legtöbben megtenni. Tehát, hogyha csak erre korlátozok a tevékenységünket, akkor az is igaz, amit megint csak más hangsúlyozott a hozzászólók közül, akkor sok sivatagot fogunk lebombázni, és igazából az isis szemben nem fogunk tudni haladni. Ezért a válasznak másnak kell lennie. A válasznak olyan bonyolultnak kell lennie, mint amennyire bonyolult a kihívás, amennyire komplex a kihívás. És Szíriában azt látjuk, az a komplexitás, hogy sok frontos harc folyik, és hát bizony azt kell látnunk, hogy ebből az ISIS profitál pillanatnyilag. Vagyis a frontok számát kell csökkenteni annak érdekében, hogy az ISIS ellen és a Száhajnuszra ellen lehessen fellépni. Ez egy ambiciózus feladat, de nem fogjuk tudni kikerülni, ha tényleg haladni akarunk. Franciaország egyébként, és itt most a szolidaritásról beszélek, beharangozta a mai ügynökségek jelentése alapján, hogy Franciaország a biztonsági tanács elé megy az ENSZ-ben, és ott igyekszik majd egy közös rezolúciót elfogadtatni a biztonsági tanácson belül, aminek a célja az, hogy a szolidaritást az államok közössége az enszem belül is megjelenítse és kifejtse. Most pedig térjünk le a Szíria témájáról, forduljunk Törökország felé, és a migráció ügyét kezdjük megbeszélni. Volt, aki kritikusan feltette a kérdést, hogy Németország késze arra, hogy a politikáját újra gondolja, és ha jól értettem, nehéz államokkal is folytasson politikákat. Hát azt hiszem, én voltam az egyik első, aki elment Törökországba, amikor a menekült dimenziója elkezdett világosá válni, és én személyesen elmondtam Erdogánnak, ti vagytok a, a kulcs fontosságú ország, és meg kell találni az együttműködés olyan formáit, amelyen belül a migrációs áramlat legalább kalkulálható az európai államok számára, és számunkra is Németországban. Önök is tudják, hogy a migrációs párbeszéd folyik Törökországgal, hogy most ez olyan megállapodáshoz vezet, amely kielégít bennünket, Ez pillanatnyilag nagyon nehéz megmondani. A kétféle elvárásai asztalra kerültek, megismertettek, és látjuk, hogy Törökország a pénzügyi támogatáson túlmenő további elvárásokat is megfogalmaz mindenek előtt, ami a csatlakozási fejezetek megnyitását illeti, illetve a vízumkérdést illeti. Fordítva tőlünk sok részünkről úgy látjuk, hogy sok minden attól is függ, hogy Törökország a nyugati határokat, a földközi tengeri határokat úgy tudja megvédeni, hogy mi átlássuk, hogy ténylegesen hány ember indul el Európába, és ehhez hozzátartozik az is, hogy Törökország a menekült a saját országában bizonyos ajánlatokat tesz, hogy hogyan tudnak Törökországban maradni. Ugyanezt mondhatom azzal a kérdéssel kapcsolatban is, amit feltettek nekünk, azt hiszem Afganisztán kapcsán. Nem az a helyzet, hogy Afganisztánban egy pár plakát lók csak, hanem hónapokkal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy az embercsempészek által terjesztett propagandával szembeszállunk, vonatkozik ez Afganisztánra és számos fekete afrikai országra is, tehát hogy szembe megyünk a propagandával, mert a propaganda azt mondja, hogy aki elindul Németországba, az tartós munkát talál, pénzügyi támogatást és azonnal lakást is kap. Nos, ez a, e, a, szembe kell mennünk ezzel a propagandával, és ezt részben plakát formájában is tesszük, de hát az nem lenne elég. Inkább arról van szó, hogy az elektronikus médiába is bemegyünk, a digitális médiába és a szociális hálókba is, és igyekszünk korrigálni a téves elképzeléseket, amiket persze az embercsempész szervezetek terjesztenek. vagyis ők kezdeményezik ezeket. Hogy most vissza visszatudunk e küldeni embereket Afganisztánba, önök hivatkoztak, vagy idézték az afgán migrációs menekültügyi minisztert, Balkit, aki tényleg megszólalt a nyilvánosság előtt, és azt mondta, hogy aki külföldre indult az afgán állampolgárok közül, azt mi már nem fogadjuk vissza, én azonnal pár nappal később az afgán elnökkel telefonon beszéltem, és megkérdeztem, hogy a nemzetközi jogi kötelezettségeket ismeri-e, és hát Afganisztán betartja a nemzetközi kötelességeket, ezt telefonon igazolta nekem, nincsen változás a jogi helyzetben pillanatnyilag. A gyakorlati kérdést kell majd konkrétan megvizsgálni, hogyha nagyobb kontingensek akiket afgán állampolgárok kontingenseit, olyanokról van szó, akiket eh, európai országok nem fogadtak be, nem kaptak menekült státuszt, majd hogyha ezeket visszaküldjük és befogadják, akkor látjuk, hogy mi történik. Persze ennek együtt kell járnia azzal, hogy eh, az államon beli menekültügyi alternatívákat lehetek kínálni. Tehát vannak-e tényleg olyan régiók, ahol nincsen állami üldözésnek kitéve a menekült, vagy ahol nincsen polgárháborús, vagy polgárháborús hasonló helyzet. Aztán a következő pont. Ukrajna témája. Itt megint csak különböző kérdések merülnek fel, például a szankciók jövőjét tekintve, Gyakran kérdezik az újságírók tőlem, hogy most az Európai Unión belül egységesek -e abban, hogy meghosszabbítjuk a szankciókat. Én egy kicsit meglepődök ilyenkor, mert én a saját feladatomat egyszerűen másképp látom. A saját feladatom külügyminiszterként az, hogy gondoskodjak arról, hogy ne legyen szükség a szankciókra. Vagyis ilyen értelemben, tehát azt visszaigazolni, hogy továbbra is szükségesek a szankciók, és emellett döntünk majd, ez önmagában nem érték. Éppen arról van szó, hogyha eddigi formájukban akarjuk a szankciókat eldönteni, akkor azt a szomorú valóságot tükrözi ez, hogy a Minszki megállapodást nem tudtuk elég gyorsan átültetni a gyakorlatba. Ezért emlékeztetni szeretnék arra, hogy mi is a mi feladatunk a külpolitikában, a közös külpolitikában, biztosítani, hogy a Minszki folyamat tovább menjen, sokat dolgozunk ezen, sok idegünkbe kerül ez, sok időnkbe kerül ez, sok fáradozásunkba kerül, erről mindenkit biztosíthatok, és hát a apró haladás után, amit sikerült elérni most nem régiben, nagyon bízom abban, hogy az úton tovább tudunk menni. Majd meglátjuk, hogy a következő nagyon bonyolult végrehajtási lépésekkel hogyan haladunk, és abban maradok, tehát ez nem új, amit mondok, a kormányfők döntöttek így, a szankciók jövője attól függ, hogy a Minszki megállapodást hogyan ültetik át és amennyiben az ukrán határvédelemnek nincs lehetősége arra, hogy felvállalja a saját országának a határvédelmét, akkor a Minszki jegyzőkönyvet nem ültették át teljes egészében. Most az európai külügyminiszterek csoportjában arról fogunk tárgyalni, hogy a decemberre megelőlegezett döntéseket hogyan tudjuk úgy meghozni a jövőre nézve, hogy a szankciók jövője a Minszki folyamat végrehajtásához kötődjön. És azt kell, hogy mondjam, majd februárban meglátjuk legkésőbb, hogy a választások a párizsi és berlini megállapodás alapján, ugye elmúlt hónap is e havi megállapodásokat végrehajtják. Tehát ha lesznek választások, akkor egy fontos lépést tudtunk előrefelé tenni. Akkor választás volt, egy újfajta legitimáció létrejött, és a különleges státuszra vonatkozó törvény így hatályba tud lépni. Aztán a végrehajtás lépései közül már csak, persze tudom, hogy mekkora már csak ez, mekkora lépés ez, de már csak az marad, az a kérdés, hogy eh, Ukrajna a keleti határvédelmet át tudja vállalni, tehát Oroszország felé tudja védeni a határait. Tehát az európai külügyminiszterek ezt a vitát le fogják folytatni, tárgyalást le fogják folytatni azzal a célral, hogy a Minszki folyamat haladjon, és ne egymás útjába álljunk, és ne csak szankciókról vitázzunk. És még a listámra pillantok, hát a Nyugat-Balkán merült fel még. Kukan úr egyetértek, valóban a berlini folyamat visszazökkentett bennünket a saját vágányunkra. Azt gondolom, hogy megerősítettük az Európához való feldárkozást, a közeledés, de a folyamat során, a Bécsi folyamat során látjuk, hogy vannak nehézségek. Van egy német-brit kezdeményezés, ami most átment egy európai kezdeményezésbe, itt igyekeztünk dinamizmust teremteni Bosznia-Hercegovinában, és szerintem ez egész jól is működött akkor egy ideig, de most megint olyan fenyegetés van, hogy a szerb köztársaságban népszavazást tartanának, remélem, hogy el tudjuk kerülni ezt a népszavazást, és a jelenlegi fejlemények Macedóniában, amelyeket szintén közelről látnak valamennyien, és hát sokan jártak önök közül Macedóniában, tehát tudjuk és látjuk, hogy a nyugat-balkáni államok nem egyenletesen közelítenek Európához. Éppen arról van szó, hogy a nyugat-balkáni államok közötti különbségek inkább nagyobbak lettek. Ami pedig Kukán úr a kérdést illeti, hogy elége a pénzügyi támogatás. Hát itt az elmúlt hónapokban nagyon különböző információkat kaptunk. Az volt egy ideig az információ számunkra, a Szerbia részéről is például kifejezetten azt mondták, és sajtó tájékoztatókon is ezt mondták, ezért most elmondhatom itt is, hogy nem akarunk pénzt Európától. Ezt mondták. Most egy kicsit ez megváltozott az utóbbi időben. Németország szempontjából azt el tudom mondani, mi voltunk azt hiszem az egyetlen európai tagállam, amely bilaterális pénzügyi támogatást biztosított például Szerbia számára, és tudjuk ezért, hogy ez az ország bizony nagy terheket cipelt. Egy utolsó pont, Ciprus, mert megkérdezték, valóban eh, holnap oda megyek, már hosszabb ideje nem jártam ott, hogyha valahonnan bátorító jelek érkeznek, akkor ez pont eh, ez a régi konfliktus Cipruson, ahol úgy tűnik pillanatnyilag, hogy észak és dél Cipruson végre konstruktív módon tárgyal egymással, és bíznunk kell abban, hogy legalább a sok konfliktus közül egyel haladni tudunk a megoldás felé, és azok, akik befolyással vannak az északi és déli hatóságokra, és az, ezek tényleg pozitív értelemben használják ezt a befolyást. Köszönöm szépen, köszönjük a lehetőséget hogy vitázhattunk, tárgyalhatunk önnel, egy-két megérzést nekem is engedjenek meg. Én is azt gondolom, hogy az isis le lehet győzni, ha látjuk, hogy Pesmerga az elmúlt héten milyen haladást ért el, akkor világos, hogy igenis van lehetőség, és utánpótlási vonalakat sikerült megszakítani, az ISIS-t jobban el kell szigetelni, és hát bizony amit elhangzott bizonyos támogatásoknál, tehát például, hogy adnak el olajat, meg más dolgokat, ezt meg kell szakítani. Tehát a második pont, ezek olyan dolgok, amiket nem szabad csak úgy összekeverni. Európa két nagy kihívás előtt áll, egyrészt a terror elleni fellépés, a másik pedig a nagy menekültválság. Ügyelnünk kell, hogy a két dolgot ne keverjük össze a nyilvános vitákban és most a menekülteket a terrorizmussal ne keverjük össze. A menekültek az áldozatai a terrorizmusnak, és nem a terrorizmus összefüggésében jelentkeznek. De mindkét eh, kérdésben az európaiaknak együtt kell működniük, meg kell állapítanunk, hogy nemzetállam egyedül nem tudja megoldani ezt a problémát, mindegy, hogy nagy államról vagy kicsiről beszélünk, vonatkozik ez a terror elleni fellépésre, és arra is, hogy hogyan tudjuk tisztességesen kezelni a menekültügyi fejleményeket, és a politikai fejleményekről is beszélek, mint a Bécsi folyamat, vagy az EU-Törökország cselekvési tervről is beszélek. Ez nem lehet ok arra, hogy ez a válság azt mutatja, hogy Európa elbukott, nem éppen arról van szó, hogy az mutatkozik meg Európára szükség van, hogy megoldjuk a válságot, és ez ilyen irányú tárgyalást erősíteni kell hogy ne a populisták már a patkányfogok már a hajtsuk a vizet, és ne legyük az ő áldozatok. Köszönöm szépen, miniszter úr, és jó munkát kívánok Cipruson. Egyetértek önnel abban, hogy Cipruson a megállapodás esélyei sosem voltak évtizedek óta olyan jók, mint most. Bízom abban, hogy működik. Köszönöm. Dear colleagues. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. A napi rend szerint folytatjuk a munkánkat a hatos ponttal, ami egy eszmecsere Andrián Kandu úrral, a Modovai Parlament elnökével, a politikai helyzetről az országban. Az AFET ülésnek ez a része az EU-Moldáv parlamenti együttműködési delegációval együtt kerül megrendezésre. Köszönjük a szervezőknek. Kandúrnak még egyszer köszönet, hogy eljött. Az idei év meglehetősen nehéz volt Moldávia számára, törékeny a politikai helyzet, és október 29-én Strelet miniszterelnök kormányát egy bizalmatlansági indítványjal megbuktatták, a parlament nagy többséggel szavazta le a kormányt, a demokrata párttal együtt. Új kormányt kell most alakítani, ebben az évben már a harmadikat, az elmúlt évek során az Európai Unió sok támogatást nyújtott politikailag és pénzügyileg is az országnak a válság a kormányba és a hatóságba vetett bizalmat is megingatta. A korrupció ellen küzdeni kellene, illetve az igazságszolgáltatás és a gazdaságot meg kellene reformálni. Tudjuk, hogy bankbotrány alakult ki egy évvel ezelőtt, és még mindig nem vizsgálták ki megfelelően, politikai nehézségek állnak a reformok útjában egy közvéleménykutatás, amit a múlt héten adtak közé, megerősíti, hogy a közvélemény nagyon elégedetlen a kormány elvégzett munkájával, és egyértelműen megmutatja, hogy a moldáv emberek jobb pro-európai koalíciós kormányt szeretnének, és választásokat tartani az országban. Nagyon aggasztja őket a korrupció, illetve az ígért reformok késlekedése. E körülmények között adom meg Kandu úrnak, a Molde parlament elnökének a szót. Kérem, hogy 10 percben foglalja össze, hogy ország előtt melyek a legnagyobb kihívások, és hogy milyen intézkedéseket hoznak a felvázolt nehézségek leküzdésére, illetve hogyan látja a fejleményeket hiszen ön, önök fontos partnerek számunkra a szomszédsági politikában. Kandó úr, tessék. Köszönöm szépen, Plenkovics úr. Hadd kezdjem azzal, hogy megtiszteltetés számomra, és kiváltságnak érzem, hogy itt lehetek ma, és eh, a legfrissebb fejleményekről beszámolhatok Moldávia vonatkozásában illetve eszmecserét folytathatok önökkel. Nos, Moldávia Moldáviáról sokáig úgy beszéltek, mint a szomszédsági politika sikertörténetéről. Sajnos kiderült, hogy strukturális problémáink miatt ez a tendencia megbicsaklott. Én azzal kezdeném, hogy két fontos fogalomra kell most odafigyelnünk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik Moldáviában. Az első kifejezés a csalódás szava. Valóban nagyon nagy a csalódottság az emberekben, a politikai osztály, a kormánypártok iránt, és ez a az intézményes reformfolyamat késlekedésének tudható be, különösen az igazságszolgáltatási reform késlekedésének, a bank reform késlekedésének és más késlekedéseknek is. Elvesztettük a a moldáv állampolgárok bizalmát, elvesztettük a hitelünket, és így a fejlesztésben résztvevő partnerek, így az EU intézmények sem bíznak már bennünk annyira, pedig nagyon sok mindent elértünk. Moldávia sikeresen megkötötte és elkezdte alkalmazni a CEFTA társulási egyezményt, a kereskedelemben jó eredményeink vannak most már, az EU az első számú kereskedelmi partnerünk, és az önök segítségével sikerült átállnunk az orosz piacról az EU piacra, konkrétan abban az időszakban, amikor Oroszország embargóval sújtotta a moldáv termékeket. És óriási munkát végeztünk, egy sor intézkedést foganatosítottunk a vízum liberalizációhoz kötődő jogszabály változtatások terén, és ez is komoly eredmény. Elközben azonban nem sikerült megfelelően kezelni a bank problémát, mint tudják, banki csalásra került sor. A másik pedig az, hogy a fontos strukturális reformokat elhalasztottuk az országban, és ezért a jelenlegi politikai osztály elvesztette a hitelét. A gazdasági pénzügyi válsághoz most politikai válság járult, drámai viták folynak az új parlamenti többség kialakítása irányában, annak érdekében, hogy újra felállhasson a kormány és a valuta alappal folytathassuk az egyeztetéseket. A prioritások napirendjén a bankszektor reformja szerepel, egy olyan rendszer kialakítása, amely átláthatóságot tesz lehetővé a részvényesek számára a jegybank függetlenségét is meg kell támogatni. A második intézkedés csomag az igazságszolgáltatási reformmal kapcsolatos a parlament napi rendjén az ügyészség reformjáról szerepel egy törvénytervezet, aztán a civil társadalom, ról, az EU szakértői sokat segítettek, például a Velencei Bizottság szakértői, aztán az Európai Unióval karöltve az igazságszolgáltatási reformot is végigvettük, a korrupció elleni küzdelmet. Tehát egyfelől vannak jó jogszabályaink, van egy pár jó intézményünk, mégsem működik a dolog. Aztán az energetika szintén prioritás, Moldávia orosz gázt és orosz elektromos áramot használ, nyeszteren túli erőműből érkeznek ezek, vagyis egy oldalú az ellátottságunk, a moldáv hálózatot, az európai hálózatot kell, hoz kell kapcsolni, Románián keresztül Mm, áramvezetékekkel, ugyanakkor két irányú szállítás lehetővé tevő gázvezetékekkel, és nagyon fontos a bíróságok reformja is a korrupció elleni küzdelem terén. Az európai intézményekkel, jó a kapcsolatunk, most a mi térfelünkön van a labda, nekünk kellene komoly erőfeszítést végeznünk, nekünk kellene a házi feladatot elvégeznünk most. És a prioritás továbbra is ugyanaz marad a parlamentben, a legfontosabb a, a CEFTA társulási egyezmény alkalmazása fejezetenként. A bizalom a legfontosabb, de a bizalmat csak tettekkel és reformokkal lehet visszaszerezni. Az idő halad, és a szép szavak helyett most a tettekre van szükség. A politikai osztálynak is ezt kell most tennie Moldáviában. Különben a lakosság bizalmát nem tudjuk visszaszerezni, elhúzódó politikai válság következik, lehet, hogy előrehozott parlamenti választásokkal. Minden esetre ez egyfajta Pandora szerencéjének a megnyitása lenne, senki sem tudja, hogy mi következne ezután, és ugye tudjuk, hogy érezhetővé válik a külső országok által gyakorolt nyomás, így az orosz nyomás is. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen válaszolok majd kérdéseikre. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen, Kándor. úr. Remélem, hogy lesz majd elég időnk arra, hogy megválaszolja az összes kérdésünket. Negyed hétkor kezdődik egyébként a szavazás. Éppen ezért először is a delegációvezetőknek adok szót, utána pedig a jelentéstevőnek, ők két-két percet kapnak, és azok a kollégák, akik már eddig hozzászóltak, egy percet azért kapnak ebben a vitában. Remélem, hogy így jól el tudjuk majd osztani az időt. Egyébként a modovai delegáció vezetőjét, Pirke Tapiolát is szeretném üdvözölni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és Köszönjük az eddig megtett erőfeszítéseket Kisinyovban. Először Krisztia úr kap szót, két percben parancsoljam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pentru Republica Moldova eh, sunt extrem de îngrijorat cu privire la situația. Az Európai Parlament delegációját rendkívül aggasztja mind a szociális, mind a gazdasági, mind pedig a politikai helyzet. Moldovában. Szeretném itt mindenki előtt egyértelműen elmondani, hogy a politikai vezetők felelőssége Kisinyovban óriási mindhárom tekintetben. A moldovai intézményeket nem lehet kisajátítani, nem lehet privatizálni, a politikai vezetőknek közösen kell együttműködniük. Nagyon sokan azért kritizálják az Európai Uniót, mert együttműködik és támogatást nyújt egy ilyen tulajdonképpen meglehetősen kaotikusan és fejletlenül működő intézményrendszernek. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy erre a támogatásra Kisinyovban maximálisan szükség van. Úgy gondolom, hogy a fővárosban remek lehetőségek nyíltak a reformokra, a korrupció megállítására, de sajnos ezeknek a lehetőségeknek jelentős része elveszett. Az Európai Unió ennek ellenére továbbra is kapcsolatban kíván maradni Moldovával, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió az a donor, amely az egyfőre jutó támogatások tekintetében a legelső donor. Az Európai Unió nyújtja tehát az egyfőre jutó legmagasabb támogatást Moldovának. Amikor a kormánykoalíciót a PDM leszavazta, az számomra rendkívül aggasztó jelnek mutatkozott. Tulajdonképpen fogalmazhatunk úgy, hogy a saját politikai pártjuk ellen szavaztak, amely mindenképpen aggasztó politikai gesztus volt. Tapasztalatom azt mutatja, hogy a kisinyovi politikusok természetesen nem naívak, és megfelelőképpen meg tudják becsülni a jövőbeli folyamatokat, és tudnak előre gondolkodni, amennyiben tényleg ez a céljuk. Hogyha megnézzük azt, hogy Vornin államfő hogyan vélekedett a csatlakozási tárgyalások során, akkor azt látjuk, hogy ahhoz képest elég nagy eltérések voltak, mi erről az ön konkrét véleménye. Köszönöm szépen, most az előadónak adom meg a szót. Tisztelt parlamenti elnök úr, én vagyok Moldova tekintetében az előadó, és üdvözlöm Önt itt Brüsszelben. Előbb vagy utóbb minden fontos politikus eljut Brüsszelbe, is, örülünk, hogy itt lehet most velünk. Mi elkötelezettek vagyunk annak irányába, hogy Moldovát európaivá tegyük. Remélem, hogy ebben a tekintetben senkinek sincsenek kétségei. Természetesen vannak késlekedések, vannak homályosabb időszakok, de úgy gondolom, hogy Moldova újra majd a csatlakozás útjára lép, és a csatlakozási agenda végrehajtásán fog dolgozni. Tudjuk, hogy egy országot felépíteni nem lehet egy nap alatt. Ehhez motiváció kell, politikai akarat kell, idő kell, és sok esetben új koalícióknak kell létrejönniük, hogy egy új ország valóban megfelelőképpen működjön. Fontos, hogy nyitott napokkal játszunk, és egyértelművé tegyük, hogy mit várunk Moldovától. Elnök úr, ön azt hiszem, hogy sokkal jobban tudja, mint mi, hogy a megegyezésnek 95%-a a politikai bizalmon nyugszik, a maradék 5% kávézás, beszélgetés és papírok aláírása azt mondta, hogy nagyon komoly hitelvesztéssel állnak szemben, hogy az emberek egyszerűen nem bíznak a politikai elitben. Ez valóban nagy probléma Moldovában. Az Európai Uniónak semmi szüksége nincsen újabb regionális válságokra, egyáltalán nem szeretnénk, hogyha Moldova a válság irányába indulna el, és lecsúszna a lejtőn megfelelő válaszokra van szükség, javaslatokra van szükség. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, az az, hogy mit kellene megtenni annak érdekében, hogy az oligarchák erejét csökkenteni tudjuk. Moldova kicsike ország, túl kicsi ahhoz, hogy megosszák maguk között ezek az oligarchák egy vagy kettő vagy három részre szakadva. A következő kérdésem az lenne, hogy ön szerint egy új Európa barát koalíció létrejöhet-e rövid időn belül Moldován, hogy visszavezesse az országot az Európai Unióba vezető útra. Köszönöm szépen. Krisztián Breda következik az LPP koordinátora. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti elnök úr, nagyon örülök annak, hogy itt van köztünk a mai napon. Egyetértek önnel abban, hogy a Moldáv köztársaság úgy tűnik, hogy visszafelé lépked. Sajnos az elmúlt évben aláaknázta, megsemmisítette mindazokat a jó eredményeket, amelyeket azelőtt elért. Én is ugyanazt tudom csak megismételni, amit az előttem szóló is elmondott, Voronin felhívását az új kormány megalapítására nagyon komoly válsághelyzetben vannak, és szorít az idő, jó lenne, hogyha minél hamarabb létrejönne egy Európa barát koalíció. És én is kitérnék az oligarchák hatalmára, arra, hogy mennyire erősek, hogy az ön politikai pártjának vezetője milyen hatást tud gyakorolni, és milyen hatalommal bír. Tehát ön szerint az oligarchákat eh, valahogy rá lehet vezetni az európai útra, vagy pedig el kell őket távolítani? Dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Uh, ook uh, hartelijk. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, elnök úr, a körünkben. Ön tényleg őszintén rámutatott a problémákra, és elmondta, hogy a lakosság nem bízik a politikusokban. Mi persze támogatjuk támogatjuk a korrupció ellenes fellépést, a demokratikus értékek képviseletét és az Európa vezető utat és Moldova kapcsán. Az Európai Unió szerintem szerintem saját érdekét követi ebben az esetben, de adott esetben túl negatív képet közvetítenek az EU-ról Moldáviában, és mit, milyen szerepet játszik Moldaviában az orosz propaganda. És hozzájön még az etnikai kisebbségekre vonatkozó kérdésem. Itt arról van szó, hogy akik délen élnek, azok bizonyos dolgokat nem akarnak elfogadni, és számítanak eh, az orosz támogatásra, ők nem akarnak Európahoz közelíteni. Hogyan tudjuk jobban megerősíteni az európai befolyást? Eh, és az orosz embargó hatásai az általa okozott eh, kár. Tudnak-e itt tenni eleget, tudják-e kezelni a helyzetet, adott esetben milyen károkat okoz ez, eléggé kezelni tudják mondjuk hús, gyümölcs esetén, zöldség esetén is, élelmiszer esetén mi a keres, milyen, mi a, kere, hogyan kereskednek Európa és Moldávia között. Köszönöm szépen. Gabriela Cimár, GUE. Köszönöm szépen. Az imént azt mondta, hogy van egy célkitűzés, ugye, hogy felépek a korrupció ellen az igazságszolgáltatás reformja keretében akarják ezt megtenni, ez észszerűnek tűnik, helyesnek tűnik, de a kérdés most az, hogy ki fogja ezt megtenni, mert az a benyomásunk pinatnyilag, hogy a politikai osztály azért önmagában is részt vesz a korrupciós folyamatokban, és a bankbotrányban is részt vettek. Az érdekelne, hogy a tárgyalások során, amikor parlamenti többséget akarnak, mennyibe veszik figyelembe a szegénység elleni fellépés. Tudjuk, hogy Moldávia Európa egyik legszegényebb országa, és hogyha bizalmat akar szerezni a politikai osztály magának, akkor az egyik legfontosabb feladat éppen ebben állna. És szeretném megtudni azt azt is, hogy az igazságszolgáltatás reformjának része az is a terveik szerint, hogy a politikai foglyokkal kapcsolatos bánásmódot reformálják meg. Én úgy tudom, és nem tudom igaz-e, majd válaszol rá, lehetőség van akár arra is, hogy hat évig maradjon valaki Moldáviában vizsgálati fogságban, anélkül, hogy bírósági per indulna eddig a pontig, vagy megszületne az ítélete. Itt felhívnám a figyelmet arra is, hogy szeptember 6-ai tüntetéseken számos embert letartóztattak, így például a Vörös Blokk pártvezetőit is Péter Petrenkót, aki ő maga is a Moldáv parlament delegációvezetője volt, és részt vett a delegációkban, és itt az Európai Parlament is felszólította őket, hogy engedjék ki ezeket a foglyokat, és tisztességes eljárást kell biztosítani számukra. Önök mit terveznek ebben az ügyben? Carver úr, parancsoljon. Köszönöm szépen őszinte akarok lenni, hogyha par, amikor eh, parlamenti választások voltak, a szkeptikusok eh, 21 százalék, 25 üléshelyet szereztek a parlamentben, és hogyan tudnának többséget létrehozni a pro-európai pártok esetében, milyen koalícióra látnak lehetőséget, és hogyan lehet társulási megállapodást kötni Kisinyov részéről, hiszen látjuk, hogy egyre növekszik az ember az Európai Unióval mintegy 32%-a a moldávoknak szerette csatlakozni az EU-hoz, ez drasztikus csökkenés 2007-es adatokhoz képest, de a jelen, az eddigi kormányok, eh, az jobb közép kormányok eh, az európai integrációt szeretnék, de látjuk, hogy a lakosság nagy része már nem támogatja az EU tagságot Juncker úr biztosított bennünket, hogy a következő öt éven belül nem lesz EU csatlakozás, de vannak-e további biztosítékok, politikai és alkotmányügyi biztosítékok, hogy tisztességes tárgyalásokat folytatnak majd a saját népükkel Moldáviában, amennyiben folytatják a csatlakozási folyamatot? Solc úr, az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kommentárokat Három héttel ezelőtt volt egy második találkozó a kereskedelmi bizottságban, és a szabadkereskedelmi megállapodás kérését felvetették. Az Európai Parlament egy új szabályt szeretne a garanciákkal kapcsolatban látja, ő nem említette a problémákat és a politikai és az igazságszolgáltatási területen a kérdésem most az, hogy részletesebben ki tud térni arra, hogy hogyan kívánják a további végrehajtási folyamatot erősíteni, mert azt látjuk az szakbizottságunkban, hogy fontos aspektusait a megállapodásnak mégis nem ültették át a gyakorlatba a következő lépéseket is meg kell tenni, és ezt garantálni kell, és szeretnénk megtudni, hogy hogyan működik az együttműködés, a szociális, a társadalmi, gazdasági helyzet. Itt nagyon fontos, és a saját polgáraik számára mi szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy így létrejöjjön a fenntartható fejlődés és a szociál szociálokonomiai egyensúly az országok esetében. Köszönöm szépen, most pedig visszaadom a szót Kandó elnök úrnak, aki átfogó módon kíván reagálni egy 5-6 percben. Köszönöm szépen, igyekszem annyira röviden fogalmazni, amennyire csak tudok. Még egyszer köszönet az összes kérdésért. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot hangsúlyozni. Nagyon számítunk eh, a az Európai Parlament támogatására, és általában az összes EU intézmény támogatására Moldáviában a vízum liberalizáció, a társulási egyezmény minden részletét kidolgoztuk. Tehát most az önök bizalmára lesz szükségünk, hogy a reformok beindulhassanak, ami a megállapodást illeti, 50 százalékát már alkalmazzuk a rendelkezéseknek, de általában a társulási megállapodás, a DCFTA nem külügyi terület, hanem igazából belpolitikai intézkedéseket jelent, úgyhogy koordinálunk, külön tárcaközi bizottság jön létre, egyfajta EU integrációs ügynökség, amely a társulási megállapodás, a DCFTA minden vonatkozásával tud foglalkozni. történelmünk során első ízben eh, van menetrendje a parlamentben is a DCFTA-nek eh, azzal, hogy ki a felelős és mik a határidők az adott rendelkezések elfogadására. Erőfeszítéseket, további erőfeszítéseket kell tenni, nem csak a jogszabály előkészítésben, hanem az alkalmazásban is. A földgázról, az elektromos energiáról újabb és újabb törvényeket fogadunk el, hogy a második európai energetikai csomaghoz tudjunk nemzeti szinten csatlakozni. ami a közvéleménykutatási eredményeket és az EU támogatottságot általában illeti. Mivel a reformok megbuktak, és azért is, mert az oroszok propagandát folytatnak, az Európai Unió valóban szintén veszített a moldáv támogatóiból, de ez nem az EU hibája, ez a mi hibánk és az általunk elkövetett hibák miatt történt így. Az orosz propagandával kapcsolatban valaki rákérdezett a média hatására, hogy mekkora az, hogy az orosz csatornák mekkora befolyással vannak nálunk. Nagyon érdekes a helyzet. A fele a tévécsatornáknak orosz tévécsatorna, Az emberek továbbra is sokat nézik a tévét, a televízió a fő hírforrás, és nagyon súlyos, jelentős hatása van a televíziós híradásoknak, az ukrán ellenes híradásoknak, hogyha megkérdezik, hogy mit tehetünk, nos, nem tilthatjuk be az orosz csatornákat, hiszen a véleménynyilvánítás szabadságát kell támogatnunk. De vannak más lehetséges intézkedések. Elsősorban az, hogy a helyi termékek fejlesztését támogatjuk, például az EU-ról szóló vitaműsorokat, az EU-ról szóló információkat a társadalomban, a politikai osztályban, a parlamentben olyan jogszabályokat tervezünk, amelyek lehetővé tennék a média birtok tulajdoni viszonyok átláthatóságát, másrészt pedig lehetővé tennék, hogy felvegyük a küzdelmet az orosz propagandával szemben. Orosz embargó. Nos, a moldáv termelők, elsősorban a gazdák számára időbe tellék az új piacok megtalálása, különösen a gazdákat sújtotta az orosz embargó, nincs tapasztalatuk, nincsenek ismereteik, nincs pénzük, nagyon nehéz hitelhez jutni, közel 20 százalékos a, a kamat a hiteleken, nehéz felvenni a versenyt az EU gazdákkal, de az emberek gyorsan átállnak eh, az orosz piacról az EU piacra, és minden támogatást megadunk nekik, hogy ez a lehető leggyorsabban történjen meg. Ami a kisebbségek bevonását illeti, mint tudják, eh, az ország déli eh, részén autonóm Kagauz autonóm közösség él, a kormány és a parlament szintjén e, is e, folyik a kommunikáció. Én azt szeretném, hogy a parlament fogadjon el egy olyan határozatot két héten belül, ami e, létrehoz egy munkacsoportot a Moldáv Parlament és a Gagauz közösség között, így a kommunikáció és a jogszabályalkotás is felgyorsulhatna. Egy kolléga a feszültség Szóval 30 napig tarthat csak az eljárás a Petrenko ügyben is ez a helyzet. Az Európa Tanács is monitorozza ezt az eljárást, és mi a politikusok részéről is a jogállamiság mellett szállunk síkra, érkezési sorrendben zajlanak a perek ami az oligarchákat és az ő befolyásukat illeti az intézményekre. Nem számít, hogy kiről van szó, hogy kit hogy hívnak, az intézmény a lényeg. Most áttérnék román nyelvre. Szóval sajnos, vagy szerencsére nem sikerült szavahihető intézményeket létrehozni. Itt az emberi tényező a legkevésbé fontos, hogyha nyugatra tekintünk, azt látjuk, hogy az intézmények, a rendszer, a törvények az emberi tényezőtől függetlenül működnek, de hogyha keletre eh, megyünk, akkor azt látjuk, hogy az emberi tényezőnek nagyobb a szerepe, egy csomó mindent telefonhívásokkal lehet elintézni. Intézményeket, rendszereket hozunk létre, ezeknek működniük kell. nem az emberek neve kellene, hogy számítson, nem az oligarchák neve kell, hogy meghatározza az intézmények működését. Moldáviában eh, sem az kell, hogy számítson, hogy eh, ki kinek a politikai befolyás alatt működik. a szükséges eredményeket nem tudjuk az egész rendszer megreformálása nélkül elérni. És ez a legfontosabb. A lehető leggyorsabban le kell bonyolítani azokat a reformokat, amelyeket nagyon várnak az emberek. És a, az oligarchák befolyását meg kell előzni, ki kell küszöbölni. Krisztián Préda egy lehetséges kommunista részvételre kérdezett rá az új koalícióban. Én eh, a politikusok új generációjához tartozom, és a kommunista jelző ö, eh, megijeszt engem, meg az összes eh, képzettársítás, ami hozzá kötődik. tudniuk kell, hogy a szabadkereskedelmi egyezményhez csatlakoztak pillanatnyilag a menti többség. a kommunisták részvétele nélküli kormány felállítását teszi lehetővé, de jövőre aggódnom kell majd, mert márciusban választások lesznek, és a számok azt mutatják, hogy a kommunista pártot is be kell majd vonni valamilyen szinten. egyfajta kompromisszumot kell majd kialakítani a Moldáv köztesesegi elnök megválasztásakor lehet, hogy a tudományos szférából érkező politikus oldja majd meg a problémát, akinek nincsenek, nincs politikai múltja. Tehát így felelhet a többség, ez a közös felelősségünk de kompromisszumra lesz szükség a pártok között abban, hogy márciusban vagy áprilisban miként tudjuk a közösségi elnököt megválasztani. Ugye a parlament választja a közösségi elnököt Moldáviában, és ez egy újabb válságot válthat ki, és esetleg előrehozott választásokat. Elnök, köszönöm szépen Kandúr, köszönöm a tájékoztatást, és Köszönöm a bíztató nyilatkozatokat a moldovai jövőbeli eh, reformokkal kapcsolatban. Ezzel zárjuk a napirednek ezt a pontját, és két perc múlva szavazunk. Dear colleagues, I apologize for a small delay, but that's how the whole... Kedves kollégák, elnézést ezért a kis késésért. Mielőtt elkezdenénk a szavazás, Breda úr szeretne szakmai, technikai kérdést felvetni. Igen, nagyon röviden, mivel hosszú szavazás következik. Volt egy incidens, miközben a grúz miniszterrel cseréltünk eszmét. Löppen asszony frakciója a külügyi bizottság elnökét csavargónak nevezte. Ez elfogadhatatlan, és kérem a többi frakcióban ülő kollégákat is, hogy ezzel külön foglalkozzunk, vizsgáljuk meg, hogy milyen intézkedést foganatosíthatunk e frakció ellen, amely egyáltalán nem tartja be az eljárást és az Európai Parlament méltóságát sem. Köszönöm szépen, mi mindig az egymás iránti tisztelet mellett vagyunk. Kedves kollégák, hosszas szavazás következik most és e, az első jelentéssel e, kezdjük a fegyverexportra vonatkozó e, közös álláspontról van szó, 2008 per 944 per CFSP, eh, Valero eh, kollega az előadó. Tessék, asszonyom. Igen, köszönöm szépen, mindenket szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, nagyon eh, gyümölcsöző megbeszéléseket folytattunk, és úgy gondolom, hogy olyan kompromisszumok alakultak ki, amelyek nagy támogatást élveznek. Úgy gondolom, hogy egy egyre kevésbé biztonságos világban egyre fontosabb, hogy a fegyverexportra odafigyeljünk, hogy ne e, a gonoszok kezében végezzék a fegyverek, és ne Európára használják őket fel. A párizsi, berúti és más merényletek erre külön felhívják a figyelmünket nagyon különböző nézőponttal álltunk hozzá a kérdéshez, aztán sikerült úgy gondolom, hogy olyan megfogalmazásra jutni, amiben minnyáján megállapodhatunk. Az újfajta biztonsági eh, helyzetben fontos a szerepe az iparnak, az új technológiáknak is. Bízom benne, hogy széleskörű konszenzus alakul ki ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Valero asszony. Kezdjük el a szavazást. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette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 75-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kell, mert elég szorosnak tűnik. A 101-esről megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most 107-es, a 4-es szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 112-es, a 108 est ellenőrizzük. Igazuk volt elfogadtuk. Nem, elutasítottuk. Ó, bocsánat, tényleg. Akkor nekem volt igazam, hát csodálkoztam is, hogy ne lenne igazam. Szóval, hányas volt ez? Száztizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110-es mellette ellene ezt ellenőriznem kell, 110-est ellenőrizzük. 113-as mellette. Ah, I failed, I'm sorry. 109 in favor. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 113-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, mert megint nagyon megosztottak a kollégák. elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is. Elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Elfogadtuk. 123 mellette, 123-as mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 128-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk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 tartózkodás elfogadtuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 158 mellette, ellene, ellenőrizzük a 158-ast. elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164 az ötös szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 170 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 177 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 181 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulumokhoz érkeztünk, ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AB új tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette szóbelivel ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D preambulum 14 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni fogjuk. D14-est ellenőrizzük. Elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Nem emelik fel a kollégák tisztességesen a kezüket, így elég nehéz számolni. A 15-öst ellenőrizzük. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizhetjük. Igazán volt, elfogadtuk. Egyes szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás következik az állásfoglalási indítványról jelen módosított formájában. A szavazást megnyitom. Elfogadtuk 52 támogató szavazattal, 6 ellenszavazat, 6 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Lépjünk tovább a következő szavazásra. átfogó partnerség és együttműködési keret megállapodás egyrésztről az EU és tagállamai, más részről a vietnámi szocialista köztársaság között. Az előadónk Barbara Lochwiller. Barbara, szeretne hozzászólni a szavazás előtt? Igen, köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevők munkáját. Igen, építő módon tudtunk együttműködni, és a kompromisszumokat is közösen dolgoztuk ki, úgyhogy köszönöm. Egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom, mintha elutasítottuk volna, ellenőrizzük le. 45-öst ellenőrizzük. Elfogadtuk. Együtt szavazunk a 46-os és 72-esről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 59 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy az 59-est elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. 59-es. Ötvenkilenc. 159-est elfogadtuk. I'm sorry, I, I think we are supposed to vote. Nem volt teljesen egyértelmű az 58-as mellette, titkárság megerősítette, hogy az 58-asról kellett volna szavaznunk, és ezt átugrottuk, tehát 58 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 es szeretné valaki ellenőrizni? Rendben. Innen jobban látszik az eredmény, úgy tűnik. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 94 részenkénti szavazás az első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, Kicsit magasabb emeljék a kezüket. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk a második részt. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 97 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 100 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum két részben. Mellette. Első résznek mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, elnézést kérek, a 106-osról kell szavaznunk, mert a 105-öst elutasítottuk, tehát 106 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük a 112-est. Valaki nem szavazott. Elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de már megint nem emelik fel rendesen a kezüket. Jó, hogy elutasítottuk, vagy ellenőrizzük. Mindenki elfáradt, most már ketten nem szavaztak, minden egyes szavazásnál kihullik valaki. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 120 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 125 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 130 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 132 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 133 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 134 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, hogyha Flankenstein úr rendesen felteszi a kezét, akkor gondolom, hogy mindenki, az egész frakciója úgy szavaz, mint ő. De hát mégis inkább ellenőrizzük. 134-est ellenőrizzük. Igazam volt, bár csak Frankenstein úr integet rendesen. Elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 10 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 13-ast. Elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most elektronikusan szavazunk a jelentés tervezetről a módosított formában. Mindenki szavazott? Van valaki, aki nem szavazott? elfogadtuk, és gratulálunk Lohbirer asszonynak. After comment. Tovább lépünk egy ajánlás tervezetre. Itt EU és Vietnám megállapodásról kitámogatja ezt megint egyszer, kitámogatja ellen, elfogadtuk. Így. Elektronikusan kell szavazni erről? Nem, akkor szavazzunk megint csak az EU és Vietnámi Szocialista Köztársaság megállapodását. Még mindig Vietnám egy tervezetről van szó. Ki támogatja ellenszavazat? Köszönöm szépen, elfogadtuk. Azt Kárnyéte jelentés következik. Itt itt egy jegyzőkönyv következtetésről, Vietnám és EU együttműködésről van szó, hogy ezt kiterjesztjük Horvátországra, kívánna reagálni, egy kellemes jegyzőkönyv, eretikusan szavazunk róla. Mellette Köszönöm szépen, elfogadtuk. Szandra, egy véleménytervezetről van szó a földközi tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés. Papadakis úr kíván reagálni. Köszönetet mondok a jó együttműködését az árnyék előadóknak, mondja az előadó. Igyekeztünk venni az össz, figyelembe venni az összes fontos elemet, ami számít ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Papadakis úr, első kompromisszumos mellett elfogadtuk 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas, kettes kompromisszumos mellettelen tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os részenként szavazunk, első rész ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Összes kompromisszos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 129-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 12-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 13-as kompromisszus, mellette ellene tartózkodás elfogadva 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, szóbeli módosító 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk az egész tervezetről, véleménytervezetről módosított formában. Thank you very much, Mr. Papa. Köszönöm szépen Papadakis úrnak, gratulálni szeretnék. Az utolsó jelentés, amiről szavazunk ma este, tervezet megint csak 2014 év éves jelentés az emberi jogok és demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió kapcsolatos politikája. Megadom a szót Preda kollégának, ő az előadó. Szeretnék köszönetet mondani a többi frakciónak az együttműködésért. Tömör, olvasható, érthető jelentést akartam készíteni, ezért 48 kompromisszum alakult ki, Sajnálatosnak tartom, hogy a Nőjogi Bizottság hosszabb véleményt akart készíteni, mint maga a jelentés. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen az előadónak. Fókuszáljunk arra, hogy 7.30 előtt befejezzük. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette megegyezik a kettő. Elnézést kérek, valóban. 97, 98-as, 99-es mellette ellene tartózkodás. Nem jelzik kézzel, Fleckensteinba bízom, vagy ismételjük meg 99-es mellette, mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Akkor elő. Nem tesznek eleget a kérésemnek. Elektronikusan szavazunk. Ezért nem tudtam mondani. 30-28 szarányban elfogadva. 101-es mellette ellenem tartózkodás ellenőrizzük. And the number of people is going down. Okay, adopted. 100 Elfogadva. 112-es. Mellette ellene. Elnéz, elnézést. Bocsánat, mondja az elnök. 102-es. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 103-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. elnézést 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 116-os, mellette ellenet tartózkodás elfogadva 119-es, mellette ellenet tartózkodás elutasítva 120-as, mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 156-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 156-ost. os Uha. Nem jelzik kézzel, tehát 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198 részenként szavazunk. Első rész ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész 198 és második része, tehát oka fogyott. Ez oka fogyott. A hármasról viszont kell szavaznunk. A 198-as 3-as része mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Nem jelzik kézzel, hogy mire szavaznak. Megismételjük elektronikusan 198-as 3-as része. Harmadik része elektronikusan szavazunk. Elutasítva. igazam volt. 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 174 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszmus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 184-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 184-es Zárjuk. Elfogadva. 23-as kapcsolatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszus mellett ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszus mellett ellene tartózkodás elfogadva. 199-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszum és mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2008-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 200, nem, bocsánat, a 27-es kompromisszum, most mondja az elnök, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 214-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Elutasítva. ös részenként szavazunk első rész, mellette ellene elfogadva. A második rész mellette ellene ellenőrizzük. Elutasítva. 222-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 223-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 2024 es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2025 ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2026 os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2027 es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 228-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elfogadva. 229-es mellette ellene tartózkodás. Jelezzék kézzel, meg kell ellenőrizni kell, ami lelassít bennünket. 229-est ellenőrizzük. 229-es. Hárman nem szavaznak. Lezárom. Elfogadva 230-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 231-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 232 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 232. elutasítva. 237-es mellette, 237-es mellette ellene, 233-as elnézést kérek, 200 a Preda a módosító, ugyanis nem fogadtuk el az előzőt, el, elfogadtuk, bocsánat, 233-as mellette, 233-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 237-es mellette ellene tartaszkodás, elfogadó szóbeli módosító a 238-es mellette elfogadva 239-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 28-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva 245-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. ...256-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 257-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, ellenőrizhetjük. 257-es. Elutasítva. 258-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 259 részenként első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 266-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 271-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 272-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 273-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 274-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 283-as módosító mellett ellen tartózkodás utasítottuk, 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 307-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 314-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 315-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 317-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. 322-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 323-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 324-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük a 324-est. Elutasítva. 325-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 326-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 327-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 336-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 337 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 340-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 341-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 342-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 343-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 345-ös mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 345-öst. Legyenek szívesek. Adopted. Elfogadtuk. 346-os mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük, valószínűleg ugyanaz az eredmény, 346-os. One more vote. Még egy szavazat. Jó, akkor lezárom. És ezúttal elutasítottuk. 41-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 363-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 364-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 370-es mellette ellene 370-es. Kérem, jól tegyék fel a kezüket mellette. 370-es. Ellen tartózkodás elutasítva. 371-es mellette, ellene, elutasítva. 372-es mellette, ellene, elutasítva. 45-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 377-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 378-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 379-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 380-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 382-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 382-es, legyenek szívesek. Rejected. Elutasítva, 46-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 384-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 385-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 389-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 400-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 405-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 404-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 404-est. Rejected by one vote. Egy szavazattal elutasítva, 408-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 408.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 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33-as, bocsánat, 33-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 33-as, legyenek szívesek. Close elég szoros az eredmény, elfogadtuk. 34-es, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de már nem teszik fel a kezüket, ami érthető, 34-es ellenőrizzük. Hűha. szünetet kell tartanunk. 35-ös módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, legyenek szívesek az 51-est. Ha. 28-28, rejected. 28-28, elutasítva. 52-es módosító, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük az 53-ast, legyenek szívesek. Egy szavazattal elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás. Szocialisták is szavaznak? 54-esről? Ismételjük meg, 54-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50, 62-es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 elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, Bocsánat, elfogadtuk, az elnök helyesbít, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene elfogadtuk, ötös mellette elfogadtuk, hatos mellette elfogadtuk, hetes mellette elfogadtuk, 8-as mellette elfogadtuk, 9-es mellette elfogadtuk, 10-es mellette elfogadtuk, 11-es mellette elfogadtuk, 12-es mellette elfogadtuk, 13-as mellette elfogadtuk, 14-es mellette elfogadtuk, 15-ös mellette elfogadtuk, 16-os és 17-es mellette elfogadtuk, 18-as mellette elfogadtuk, 19-es szintén 20-as mellette elfogadtuk, 21-es mellette elfogadtuk, 22-es mellette elfogadtuk. Which one you would like to check? Melyiket ellenőrizzük? Rendben. 20-as mellette. Against? Ellene ellenőrizzük. 20 check electronically. A 20-est elektronikusan ellenőrizzük. Elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, elutasítva. 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. Nem, nem, mondják a teremben. 23-ast ellenőrizzük akkor. Ugyan. Adopted. Elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartoz. Elfogadtuk. 26-os mellene, el, mellette, ellene, elutasítva. 27-es mellette ellene elutasítva, 28-as mellette ellene ellenőrizzük a 28-ast. Elutasítva döntetlen. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. We go on, oh, this is Okay, we go to vote now the Deve opinion. Akkor most szavazunk a Deve véleményről, egyes, mellette, ellene, elutasítva, hármas mellette, ellene, elfogadva, ötös mellette, ellene, elfogadtuk, hatos mellette ellene elfogadtuk, hetes részenként első rész mellett ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a második rész, a Deve hetes második részét. Két szavazattal elfogadtuk. A Deve 8-as az okafogyottá vált. Egyetértenek, hogy egy tömbben szavazzunk a 2, 4, 9, 10, 11, 12-ről? Jó, de akkor elektronikusan. Rejected. Opinion elutasítva. Fám vélemény 28-as mellette, ellene, tartózkodás. A szocialisták nem tették fel a kezüket. Fám véleményről van szó. Jó, akkor így már elfogadtuk 29-es mellette, ellene, elfogadtuk 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 31-es mellette, ellene, elfogadtuk, 33-as mellette elfogadtuk, 36 as mellette elfogadtuk, 42-es mellette elfogadtuk. 44-es mellette elfogadtuk, 45-ös mellette elfogadtuk, 50-es mellette elfogadtuk, 51-es mellette elfogadtuk, 53-as mellette 53-ast mondtam mellette, ellene elfogadtuk. 54-es mellette, ellene elfogadtuk. 59-es részenként, első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellett, negyedik rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötödik rész mellett ellen elfogadtuk. Akkor egy tömbben javasoljuk szavazni a további fám véleményekről, tehát az egész fennmaradó részről, ha egyetértenek, egy tömbben szavazhatunk. Volt no. Which one? This? Rejected, collective. Kollektíven elutasítottuk. Akkor elektronikusan szavazunk az így módosított uh, állásfoglalás tervezetről. One more vote. Someone is not voting. Valaki nem szavazott. Ez a legfontosabb szavazás pedig. Elfogadtuk, Breda úrnak gratulálunk. No, when is Wednesday? Uh, we meet Wednesday at 11.30. Very much for your patience. Köszönöm szépen a türelmüket, ne feledkezzenek meg róla, hogy szerdán délelőtt 11 órakor Hán és Mogherini biztosokkal rendkívüli ülésre jövünk össze. Kellemes estét kívánok mindenkinek!